Good afternoon everybody. Let's get... Jó napot kívánok mindenkinek, kezdjük el a munkát. Először is a napirend elfogadása. Van egy javaslat, hogy változtassunk egy kicsit rajta, nem is olyan kicsit, ezt kérte kollégám Christensen Fjellnen, a TD előadója. A 24-es pont holnap délelőtt kerül sorra, és nem délután, a délelőtti szavazás után. Ellenben a 17-es és a 18-as pontok átkerülnek délutánra. Ellenvetés a napi rendellen módosítva, elfogadva. Announcements. Az elnök közleményei következnek. Webstreaming, webstreaming tárgya ez az ülés, kivéve az zárt ülésrészt, két ilyen ülésrészt. Az olyan dokumentumot akarnak, azok a levelező listán ezt megkaphatják. Két bejelentést a VTO-val kapcsolatban először is, és a beli csomag elfogadása a másik egy nagyon zavaros hét után Indonéziában. Ma Jean-Luc Lamartine fog erről szólni, aki a Trade DG főigazgatója fontos áttörés történt. Ez a VTO tárgyalások során, még jól jön, ott voltunk egy jelentős delegációval, tíz képviselő volt ott közülünk a szakbizottságból. És az a benyomásunk, hogy fontos esemény volt ez a VTO történetében. Közép-Amerika, Közép-Amerika, Guatemala a csatlakozott a, az USA közép amerikai kereskedelmi megállapodás kereskedelmi pilléréhez, és ez vonatkozik a többi közép-amerikai tagra is. Ami a politikai dimenzióját illeti az egyezménynek e, ez a e, tagállamok e, kompetenciájába tartozik, és a tagállamok kell ratifikálják. Kína bejelentette, hogy kész folytatni a tárgyalásokat a szolgáltatásokkal kapcsolatban, és olyan hírek is vannak, hogy a Mercosur készen áll ajánlatot tenni, hogy fog, folytassa a tárgyalásokat az EU és a Mercosur között a látok cseréje, végső cseréje, már meg az EU-s ajánlatot még nem ismerjük, csak januárban kerül sorra. Nos, ennyit. Hármas napirendi pont. A fegyverkereskedelmi szerződés végrehajtása. Ez egy meghallgatás, amit a szakbizottság, az AFET eh, biztonsági és védelmi albizottságával együtt szervezett meg a raportőr az AFET részéről eh, egyben elnöke a szevének nem csak jelentéstől. Köszönöm szépen a szövének és Liszek kollégának, hogy jelen van és részt vesz a meghallgatásban. Mint tudják, egy évtizednyi tárgyalás után az ENSZ áprilisban történelmi lépést tett, a közgyűlés elfogadta az első nemzetközi szerződést a hagyományos fegyverek kereskedelőméről. 150-en szavaztak a szerződésre, hárman ellene. Kik? Észak-Korea, Szíria és Irán. Ö, nem nagy meglepetés. Azonban és ez aggodalomra ad okot. Az ENSZ egyes fontos tagjai úgy határoztak, hogy tartózkodnak Oroszország, Kína és India többek között. Nos, a szerződés 90 nap nappal azután lépszerűs életbe, hogy mindenki ratifikálta. Egyik csak kilencen ratifikáltak, 28 ö, a 28 EU tag több mint felle a szükséges ratifikációs tagállamoknak, és utána léphet életbe, ha elegen ratifikálták. Az EU tagországok ratifikációja jelképes fontossággal fog bírni. Az EU nem része az egyezménynek, mert nem tagja az ENSZ-nek. Márpedig csak az ENSZ tagjai ratifikálhatják a szerződést. azonban a szerződés fontos pontokra kitér, amelyek a, az EU kizárólagos kompetenciába tartoznak, amelyek közös politikát képeznek, ezért is vagyunk itt, hogy erről beszéljünk, hogy egyet értésünket fejezzük, és az EU engedélyezze, hogy az EU nevében a tagállamok ratifikálják. Az EUTS értelmében. Ez azt jelenti, hogy úgy kell döntenünk, hogy felhatalmazok a tagállamokat, hogy ratifikálják ezt a szerződést az EU nevében, azokban a kérdésekben, amelyek az EU kizárólagos kompetenciáját képezik, például a kereskedelmi ügyek. E, akkor megkezdjük a meghallgatást először is a e, szövebeli e, kollégának. Liszek úrnak adom meg a szót. Örülök, hogy eljött közénk. Köszönöm szépen. Elnök úr, nem először vagyok itt a szakbizottságban, mert már jártam itt néhány héttel ezelőtt, tehát ismeri a helyzetet. Köszönöm Moreira úr, köszönöm a szakbizottságnak, hogy megszervezte ezt a az ülést és a biztonság és védelmi szakbizottságot is meghívta. Valóban a nemzetközi közösség megállapodott egy fegyver kereskedelmi szerződésben. Ezt sok egyetem értés előztem meg, például a kritériumok, ö, illetve hatály. Az Európai Parlament állásfoglalásában, amely 2013. júniusában készült a fegyverexportról, elismerjük, hogy a nemzetközi közösség elkötelezett az iránt, hogy a fegyverkereskedelmet szabályozza az átláthatóság és a beszámoltathatóság elve alapján. Mi a lényege ennek a szerződésnek? humanitárius normákat és biztonságot szolgál, valamint a fegyverek el nem terjedését. Mások csak kereskedelmi megközelítést alkalmaztak. A szerződés az EU kizárólagos kompetenciájaira és a tagállamok kompetenciáira is kiterjed. Ezért a tagállamok fogják ezt a szerződést ratifikálni az EU nevében fegyver, lőszer, kereskedelemről szól. A szerződés szövegében erre nem történik közvetlen utalás, ezért az EU ebben nem dönthet, tehát a tagállamoknak kell. Világos azonban az ENSZ 64 per 48-as határozata alapján, hogy nem csak gazdasági politikáról van szó, és elismeri, hogy a fegyverkereskedelem nem szabályozott része a fegyveres konfliktusokat ösztönzi, illetve a terrorizmus, a szervezetbűnözés, és alá aknázza a békét, a biztonságot, a stabilitást és a fenntartható gazdasági fejlődést a legtöbb tagállam, főleg a nagy gyártók és exportőrök, és az EU ezek között, hiszen 21 százaléka a fegyverkereselmnek innek származik, foglalkoznak ezzel a kéréssel, a kérdéssel a többek között a humanitárius következményekkel. Egy 98-ban elfogadott etikai kódex is van erről, valamint egy tanácsi rendelet is. Az Európai Parlament elfogadott 2013-ban egy állásfoglalást kapcsolatban. Felelős fegyver kereskedelmet folytat az EU, csak hogy szükséges volt egy, szükség volt egy újabb megállapodásra, azért, hogy az űröket kitöltsük, mely űrt kihasználták az illegális fegyverkereskedők. Így megváltozik a helyzet, és teljesen világos hogy mi az illegális fegyverkereskedelem és a fegyverek nem kerülhetetnek, nem kerülhetnek terroristák, bűnözők kezébe. A nehéz és könnyű fegyverekre is kiterjed a megállapodás. Efelől nem lehet a szerződés szövegében félre értés. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy éves jelentést írnak az importról és exportról. A parlamentnek ez garancia arra, hogy a szerződés megfelelően teljesítik. Ezen az alapon az Európai Parlament a fegyverkeskedelmi szerződés elfogadását csak üdvözölheti. Szükséges egy tanácsi határozat, amely az Európai Unió tagállamai számára a ratifikációt engedélyezi. Köszönöm szépen! Úgy látom, hogy Barbara Lochbirden kollégánk is itt van aki az Emberi Jogi Bizottság alelnöke, ami ugye szintén az AFET alatt működik. Szeretném megkérdezni Barbarát, hogy szeretne most hozzászólni, tessék. Köszönöm szépen, először is szeretnék köszönetet mondani, hogy megszervezik ezt a meghallgatást, illetve hogy a DROA albizottság képviselőit többek között engem is meghívtak. Természetesen kérdéseket is szeretnék majd feltenni az előadóknak, de összességében úgy gondolom, hogy mindenképpen pozitívnak tekinthető, hogy az emberi jogok, a humanitárius kérdések és a nemzetközi jog is megjelenik a fegyverkereskedelemmel kapcsolatos kérdésekben, de hát majd ezt meglátjuk a gyakorlatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor nyissuk meg az első panelünket, és nézzük az első panel előadásait. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy az Európai Unió milyen szerepet játszik az ATT kidolgozásában és végrehajtásában. A bizottság két tagja van itt, először is Bilika úr, aki az atomsorompó és a leszerelés témakörében dolgozik New Yorkban, ő a külön megbízott, és már is megadom a szót Jacek Bilika úrnak. Azt szeretném kérni egyébként az előadóinktól, hogy körülbelül 10 percben nyilatkozzanak a témáról, és már is az öné a szó, Bilika úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani önnek és az ön személyén keresztül az egész Európai Parlamentnek, hogy itt lehetünk az INTA szakbizottságban, és elmondhatjuk a mi véleményünket, az EAS véleményét a lefegyverezésről és az atomsorompóról. Szeretném elmondani, hogy az INTA szakbizottság véleményét és munkáját rendkívül fontosnak tartjuk, és reméljük, hogy a következő évben is jelentős eredményeket tudunk elérni. Figyelembe véve ennek a panelnek a címét, természetesen arra fogok koncentrálni, hogy az Európai Unió milyen szerepet játszik, játszott az ATT kidolgozásában és végrehajtásában, végezetül pedig néhány szót szólok majd a jövőben még ránk váró kihívásokról, az egyezmény, illetve hát a szerződés végrehajtásáról. Az ATT-t elfogadta 2013. április másodikán az ENSZ közgyűlése, ami egy nagyon hosszú tárgyalási folyamatnak az eredménye volt az ENSZ-en belül. Az Európai Unió és ennek tagállamai aktívan támogatták folyamatosan ezt a munkát. Az Európai Unió hozzájárulása tehát nagyon fontos volt, és három tanácsi következtetés is kapcsolódott ehhez a 2009-2012-es időszakban, és összesen 2,5 millió eurót költöttek ezzel kapcsolatos eseményekre, szemináriumokra, konferenciákra. Három nagyon fontos célkitűzés volt, az egyik a jobb felelősségvállalás és átláthatóság megvalósítása a fegyverkereskedelemben, Másodszorban a nemzetközi közvélemény figyelmének felhívása és tájékoztatása, valamint pedig az erős tárgyalási pozíció kidolgozása. Az ENSZ keretein belül az EU részt vett az öt előkészítő bizottságban a 2009-2012-es időszakban volt egy globális konferencia 2012. júliusában, ahol megfogalmazták az ATT szövegét, ez 2012. június 26-án volt egyébként, és 2013 áprilisában került sor a szöveget véglegesítő konferenciára az ENSZ épületében, New Yorkban az EU ott volt egyébként, azon az ENSZ közülésen is, ahol a 65 per 276-os ENSZ határozatot elfogadták. Februárban az EAS részéről az ISS, illetve az Európai Bizottság senior officereivel együtt részt vettünk mi is a tárgyalási folyamatban, és én elnököltem az EU közös álláspontjára irányuló kisebb tárgyalásokat. Három új verziója, három rev verziója is elkészült az ATT-nek, tehát három átdolgozott verziója is történt, amiben történtek lényegi változások is, és végül március 27-én készült el a végleges szöveg, amelyet a konferencia elé bocsátottak elfogadásra. Egyébként március 27-én még a megfogalmazó bizottság néhány kisebb változtatást javasolt. Ebből is látszik, hogy az EU milyen aktív szerepet játszott a tárgyalások folyamán. A munkacsoportunk kidolgozta a tárgyalási álláspontot, a mandátumot, amelyet 2013 márciusában fogadtak el, amely jogbiztonságra törekedett, és amely nagyon hatékony volt. Kialakult tehát még a brüsszeli konferencia előtt az EU közös álláspontja, ez rendkívül részletes mandátum volt, és ez volt az alapja a New Yorki tárgyalásoknak az EU facilitátoraival is több esetben találkoztunk, és ezen kívül az Európai Unió írásos javaslatot is elkészített az ATT szövegtervezetével kapcsolatban. Erőfeszítéseket tettünk arra, hogy megerősítsük a szöveget, hogy a hatályt kiszélesítsük, és ezen kívül az EU delegációja arra is koncentrált, hogy összeegyeztethető legyen az ATT az aki ugyanúgy Brunner igazgató úr Brüne igazgató úr, aki utána hozzászól, majd ezt részletesebben is el fogja mondani. A résztvevő országok itt az Európai Unió részéről mind rendkívül aktívak voltak, de mégsem sikerült konszenzusra jutni Irán, Korea és Szíria ellenvéleménye miatt, Észak-Korea természetesen. Az Európai Unió tagállamai egyértelműen kifejtették, hogy szeretnék minél hamarabb elfogadni ezt a szöveget, méghozzá annak jelenlegi formájában. Az ezt megelőző ATT szöveg, amelynek szerzője volt Finnország és az Egyesült Királyság is, levelet írtak az ENSZ főtitkárnak, illetve levelet intéztek az ENSZ közgyűléséhez, hogy fogadják el a szöveget, és hogy nyissák meg a szerződést aláírásra minden egyes európai tagállam felsorakozott emögött a kérés mögött. Ennek eredményeképpen április másodikán elfogadásra került az ATT az ENSZ közgyűlés által, aztán a záró konferencián még némi változtatásra került sor. Mint ahogy az elnök úr is elmondta már a legelején, 154 ország szavazott igennel, három nemmel, amit már az imént felsoroltam, és 23 ENSZ tagállam tartózkodott. Június 3-án, 2013. június 3-án nyitották meg aláírásra az ATT-t, és az aláírási ceremónián elhangzott az, hogy az ATT elfogadása tulajdonképpen nem a felelőtlen fegyverkereskedelem vége, hanem csak ennek megelőzésének a kezdete. Ami a hatályba lépést illeti, el kell érni az 50 állam általi ratifikációt, ami a határ, és már 115 állam aláírta az ATT-t, és ezek közül kilenc ratifikációs instrumentummal is élt már az ENSZ irányába. Az EU 28 tagállama mind aláírta már az ATT-t, és a nemzeti ratifikációs eljárás eléggé haladott stádiumban van már sok esetben. Az EU hozzájárását rendkívül várta az ENSZ, és eh, amennyiben az EU is felgyorsítja a malmait, akkor 2014 végén a hatályvalépésre is számíthatunk majd. Az Európai Parlament hozzájárulása természetesen fontos ratifikációs instrumentumok szempontjából. A második kihívás az ATT globális tétele. Ugyanis ahhoz, hogy a nemzetközi fegyverkereskedelmet szabályozni tudjuk, az természetesen globális célkitűzés. És az Európai Unió ebben a megfelelő szerepet be kell, hogy töltse. A legfontosabb fegyver export és import csatornákra kell koncentrálni. Az EU-nak szándékában áll, hogy aktív szerepet játszon ebben a kihívásban. Az ATT tulajdonképpen minden egyes diplomáciai csatornát ki kell, hogy használjon, és az EAS is kapcsolatban áll a megfelelő és érintett harmadik országokkal szeretnénk a partnerországokat mi is arra ösztönözni, hogy csatlakozzanak az ATT-hez. A hatékony végrehajtás rendkívül fontos, hiszen így tudjuk csak ellenőrizni a kifelé és befelé irányuló fegyverforgalmat, és nagyon sok államban komoly jogi, illetve adminisztratív segítséget kell nyújtani a szerződés hatékony végrehajtásához. Egy EU-s végrehajtási program elindult a CFSP költségvetéséből, és most már ez a végső elfogadásra vár, reméljük, hogy ez ma meg is történik majd a tanácsban. Ez a tanácsi határozat egy három éves kerettel dolgozik, és a következő célkitűzéseket foglalja magába egy. Azokat a tagállamokat kívánja támogatni, amelyeknek, amelyeknek segítségre van szüksége az ATT végrehajtásában. Kettő, nemzeti és regionális szinten megfelelő tájékoztatást kíván nyújtani az ATT-ről, és felkívánja venni a kapcsolatot a civil társadalommal, illetve a helyi és regionális hatóságokkal, hogy ezek is aktívabban részt vegyenek az ATT végrehajtásában. Ennek érdekében az EU a következő projekteket fogja elindítani a kedvezményezett országoknak történő segítségnyújtás adminisztratív, illetve jogi szinten, valamint hatékony rendszert kell kidolgozni egy átlátható fegyverkereskedelem szempontjából az ATT keretein belül, meg kell erősíteni a kapacitást a kedvezményezett országokban az engedélyezés területén, illetve a végrehajtási tisztviselők továbbképzésének keretein belül. Reméljük, hogy így meg tudjuk majd valósítani a megfelelő ellenőrzéseket és a szerződés megfelelő végrehajtását. Reméljük, hogy ezek a támogatási programok segítenek majd azoknak az országoknak, amelyekben a politikai akarat megvan ahhoz, hogy az ATTS csatlakozzanak, éppen csak a források hiányoznak. Az ENSZ lefegyverzési irodájának véleménye szerint az ATT békéhez és biztonsághoz vezet, mert stabilá teszi még a konfliktusos régiókban is a fegyverkereskedelmet. Megakadályozza a háborús kiskirályokat abban, hogy további emberi jogokat sértsenek, megállítja a kalózokat és egyéb főkatonai szervezeteket abban, hogy további fegyverekhez jussanak. Tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! Egyértelmű szakértői vélemény az EAS részéről, hogy az ATT gyors ratifikációja, végrehajtása, hatékony átültetése és globalizálása rendkívül fontos része az Európai Unió biztonsági stratégiájának, illetve az illegális fegyver és lőszerkereskedelem megállításának. Tehát közös biztonsági érdekünk itt az Európai Unióban, hogy az ATT minél hamarabb tető alá kerüljön. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseket. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes kommunikációt. Jövítenem magam, Bilika úr nem a bizottság eh, munkatársa, hanem a az Európai Külügyi Szolgálat munkatársa. A következő előadónk Brünett úr, ő viszont az Európai Bizottság igazgatója, a vállalkozási főigazgatóságban. Parancsoljon, a szó. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, köszönetet szeretnék mondani, hogy meghívták a bizottságot erre a meghallgatásra, és el szeretném mondani, hogy mik az elvárásaink az ATT-vel kapcsolatban. Egy olyan témáról van szó, amely jelentős kívásokat jelent a bizottság számára, illetve a tanács számára is. Az előadásomat azokra a kérdésekre fogom összpontosítani, amelyek különösen fontosak a bizottság számára, illetve a szerződés megvalósítására is kitérnék. Hogyha visszatekintünk az eseményekre, amelyek megerőzték az áteti létrehozását, az első ENSZ foglalás 2006-ban elmondhatom azt, hogy a végső siker jelentős erőfeszítéseknek köszönhető az összes érintett fél részéről, különösen az elmúlt 12 évben, és hangsúlyozni szeretném a bizottsági szolgálatok között és az LKS közötti kitűnő együttműködés. A bizottság hisz abban, hogy a szerződés, amennyiben ezt széles körben megvalósítják, jelentős mérföldkő lesz a fegyverkereskedelemben. Az Európai Unió vezető szerepet tölt be megvalósítási folyamatban. Bilica úr eh, emlékeztetett bennünket arra, hogy ez a folyamat hogyan alakul, és mi hiszünk abban, hogy az Európai Uniónak eh, tovább is ugyanígy kell eljárni a szerződés ratifikálása és megvalósítása érdekében. A bizottságnak miért eh, kell szerepet betölteni az ATT-ben? Azért, mert a szerződés olyan ügyeket is taglal, amelyek kizárólagos kompetenciája az EU-nak olyan intézkedéseket irányoz elő, amelyek az Európai Unió közös kereskedelmi politikájának részét képezik. Az elnök úr is kitért erre. Ezen kívül nagyon fontos belső piaci szervek is felmerülnek. Az irányelv, amely 2009-ből származik, a védelmez kapcsolódó projektek belső elszállítására vonatkozik, illetve a hagyományos lőfegyverekre. Ez az irányelv közvetlenül fontos az ATT megvalósítását, illetően az Európai Unió tagországai által. Tehát a jogalkotás nagyon fontos, hogy egyszerűsítéseket eszközön is erre már eddig is szó, sor került, illetve nagyon fontos a belső piacok mentes működés a lőfegyverek és a védelmi termékek esetében, de nagyon fontos a legmagasabb biztonsági szintet megőrizni a polgárok számára, éppen ezért a bizottság számára a fő kérdés annak biztosítása, hogy ezek az elvek, amelyeket a jogalkotás megállapít, a szerződésben rögzülnek. A bizottság részt vett a tárgyalásokon, az EU szerződésével összhangban, az EU tárgyaló csapatának tagjaként. Biztosítani szeretnénk az EU közösségi joganyagának érvényesülését. A tagországok teljes mértékben támogatták a bizottság álláspontját, és a tagországok közötti együttműködés és New York közötti együttműködés, mint a bizottsága, vagy együttműködés különösen hatékony volt. A végső szövegtervezet elfogadása után áprilisban a bizottság egy részletes értékelést készített, és arra végkövetkeztetésbe jutott, hogy a szöveg teljes mértékben összhangban áll a meglévő közösségi joganyaggal. Következő lépésként a bizottság egy lépést fogadott el tanácsi döntésre, amely a tagországok aláírását eh, tette lehetővé, illetve a New Yorki konferenciára júniusban került sor. Ez az utolsó lépés a ratifikálás előtt, illetve az Európai Parlament is ratifikálja a szerződést. Az bizonyos európai fővárosok már várják a beleegyezést, illetve a tanács engedélyezését, ami a megfelelést illeti a közösségi joganyaggal, Eddig nem sikerült a második célt megvalósítanunk, az EU csatlakozását a szerződéshez. A bizottság úgy érzi, hogy a szerződés regionális integrációs szervek számára is nyitva áll majd, a Riói záradék keretében, mint például az EU is csatlakozhat ehhez. Viszont itt folyamatos ellenállás volt érzékeltő, különösen Kína részéről. Ez a végső tegyelások kimenetelét veszélyeztetheti. Éppen ezért vettük bele a szerződésbe a riói záradékot. Nagyon fontos hangsúlyozni az, hogy a világ más szereplői, az ECOWAS például jelentős érdeklődést mutattak az aktív szereplés vállalásban, illetve a szerződéshez a csatlakozásban. A szerződés úttal a regionális szervezetek szerepére, illetve arra a szerepre, amelyet ők játszhatnak a különböző tagországi felek segítésében. Nagyon fontos, hogy az EU csatlakozása hosszú távú cél maradjon, az ATT eh, lehetővé teszi azt, hogy hat évvel hatálybelépés eh, belépés után, hatálybelépés után ezt módosítsák, és nagyon fontos, hogy a regionális integrációs szervek számára is nyitottá tegyük ezt a szerződést. A következő panel foglalkozik majd a védelmi ágazattal. Egyértelműen az európai védelmi technológia és az ipar szereplőinek érdekében áll az, hogy átlátható módon lépjenek fel és tiszteletben tartsák az ATT szempontjait az ipar szerepe, ami a békét, illeti a biztonságot, az emberi jogok védelmét, ez legalább annyira fontos, mint a politikák kialakítása. És ebben az összefüggésben szeretnék emlékeztetni a bizottság kommunikéjára, amely az elmúlt év júliusában fogadott a védelm témájában, és a hétvégén ül össze a védelmi tanács ezen a héten. Éppen ezért nagyon fontos az ATT utánkövetése is. Ez a kommuniké elismeri azt, hogy a védelmi irányel megvalósítása nem volt eddig zokkenőmentes folyamat. Ez pedig nem meglepő, hiszen ez a típusú jogalkotás új a védelmi politikában, és jelentős gazdasági kihívásokat terhelt időszakban indult el ez a folyamat. A bizottság úgy értékel, hogy nélkülözhetetlen az EU csatlakozása az ATT-hez, hogyha egy eh, szavahihető jogalkotási szeret, keretet szeretnénk, illetve biztosítani szeretnénk eh, az iparág eh, versenyképességét. A kommuniké a közös keretet is megállapítja, a közös standardok kialakítását, hiszen nagyon fontos az együttműködés, az interoperabilitás, illetve az iparág versenyképessége szempontjából. Továbbá ez jó alapot szolgáltathat a közös terminológia kialakításához, illetve a megvalósítási szabályok után, utánkövetéséhez kereskedelmi tevékenységeink keretében megpróbáljuk meggyőzni más többi feleket is arról, hogy csatlakozzanak a szerződéshez. A bizottság üdvözli a költségvetés növelését, amelyet az EKSZ kollégái szántak az ATT megvalósítására az elkövetkezendő három évben. Ezen tevékenységek mellett nagyon fontos elveket kell támogatnunk az EU jogalkotásában, például az engedélyezési folyamatban az engedélyezett vállalatoknál egyszerűsíteni kell ezt az eljárást, a közös szabályok kialakítása, a bizalom erősítése érdekében. A tanúsított cégek együttműködése pedig hozzájárulhat az engedélyezési folyamat erősítéséhez. Utaltunk a konvencionális fegyverekre vonatkozó listára is. Minden egyes tagországnak a saját listát kell elfogadni a termékerről az ATT keretében, és ez hasonló, mint a közös katonai lista. Az EU-nak a harmonizációt is erősítenie kell, hiszen ez az átláthatóságot is javítaná, illetve megkönnyíteni az eljárást a részvevők számára. Az elmúlt évtizedben az EU jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy az EU, EU-s export szabályozásait a kettős felhasználásra vonatkozóan javítsa. Fontos, hogy a jogi zűrzavar elkerülhető legyen, illetve a gazdasági szereplők is világos helyzettel találják szemben magukat. Tehát ezekkel az elvekkel összhangban kell, hogy álljon az e ATT is. A végkövetkeztetéseim a következőek. A bizottság a saját szerepét nem abban látja, hogy lezárja az ATT-t, illetve az ATT elfogadásával nem zárul le még a szerepe. A tagországoknak és a gazdasági szereplőknek folytatniuk kell a hatékony munkát egy gyors és rökkenőmentes megvalósítás érdekében, a bizottság szempontjából ez egy jelentős pillér. Köszönöm. Thank you very much. This is the end of the first panel on the role of the... Ez az első uh, panel uh, vége. Megnyitom akkor a uh, kérdések sorát, amelyet fel kívánnak uh, tenni az előadóknak formálisan nem aláírja a szerződésnek, de kulcs szerepet játszott a tárgyalásban Helmut Scholz. Tessék. Gue. Gandhi. Köszönöm szépen, köszönöm az első panel képviselőinek a bevezetést, ők beszámoltak az ATT általános szerepéről. Mindannyian egyetértünk abban, hogy ez egy jelentős lépés a jövő szempontjából. Jelentős kérdés az, hogy a felkezés ellenőrzés ugyanett hát egy szerződésben jogi szempontból kötelező érvényűen szabályozni és segíteni, illetve hogy hogyan építhető ki mindez tovább. Éppen ezért meg szeretném kérdezni a következőt. Én aggályosnak találom azt, hogy még mindig eh, elvárjuk az összes eh, EU szinten a ratifikációt, és hogy még eh, nem tudta az összes tagország lezárni a ratifikációs folyamatot. A jelentéstevőt meg szeretném kérni arra, hogy ami a mi munkáinkat illeti, ez a parlament pozíciójának kialakítását, tehát nagyon fontos, hogy a tanácsot felszólítsuk arra, hogy tegyenek meg mindent a ratifikálás érdekében, hogy ez minél hamarabb lezárulhasson. Szeretnék egy kérdést intézni a két jelentéstevőhöz, az első panel két jelentéstevőjéhez. Önök utaltak arra, hogy itt nagyon fontos elérni azt, hogy az ipar szintén ott legyen a tárgyalóasztalnál. Önök látnak-e lehetőséget arra, hogy az átétén keresztül ténylegesen hozzá lehet járulni a lefegyverzéshez. Hiszen egy olyan problémáról beszélünk, ami azt jelenti, hogy fegyvereket használnak nagyon sok területen ebben ezen a kontinensen, és ez igazából csak erősíti a konfliktusok kiéleződését. Ma a Német, Németországban az evangélikus egyház megbízottja foglalkozott Németországban a fegyverkezés kérdésével, illetve nemzetközi szempontból is taglalta ezt. 7,5 milliárd euróval Németország jelentős szereplő a fegyverkezésben, és 55%-a az exportnak Németországban, harmadik országban megy, tehát a fegyverexport 55%-a nem maradt át az EU-s országokon belül, tehát ezek a fegyverek hozzájárulnak úgymond harmadik országbeli piacokon ahhoz, hogy ezek további konfliktusra terhet régióba kerülnek ellenőrizetlenül. Tehát hozzájárulnak az élet megsemmisítéséhez ezek a fegyverek. Meg szeretném kérdezni azt, hogy az ETT-n keresztül a megvalósítással a ratifikálással. Mennyire tudunk mi példát mutatni annak érdekében, hogy a fegyverkezési termelés csökkenjen. A fegyverek a lobbanékony területeken ezekhez a konfliktusokhoz hozzájárulnak. Az evangélikus egyház Németországban joggal követelte azt, hogy a fegyvereket nem szabad úgy kereskedelem bocsátani, mint normál termékeket, és ezekkel nem lehet így módon kereskedni, hanem újból kell őket értékelni. Tehát nem plusz, minusszal, hogy számomra ez mit jelent a gazdasági vállalkozás szempontjából, hanem nagyon fontos, hogy a fegyvertermelés, a fegyverszállítás más szempontok szerint kerüljön értékelésre. Tehát ne csak úgy gondolkodjunk, hogy eh, hogyan tudjuk a munkahelyeket megtartani eh, a fegyvertermelésben. Tehát azt gondolom, hogy ez a folyamat összhangban áll, illetve kapcsolódik az ATT ratifikálási folyamathoz, és nekünk, mint szakbizottságnak ezzel foglalkoznunk kell. Ne arról gondolkodjunk, hogy hogyan tudnak önkéntesen csatlakozni a gazdasági szereplők az ATT ratifikáláshoz, hanem hogyan lehet őket erre kényszeríteni, jogi szempontból kötelező érvényűvé tenni ezt. Akkor kérdések, hogyha vannak a ratifikációval és az akadályozással kapcsolatban, akkor az a következő panelba kell feltenni, csak nem akartam megszakítani. Erten Lange, SND. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is van egy kérdésem. A lőszerek miért nem tartoznak ide? A szerződés miért nem tér ki ezekre? A tapasztalataink szerint, ami az Everything But Arms megállapodást illeti, de beletartoznak a lövedékek is, a lőszerek. És mi az oka annak, hogy ezek nincsenek eh, benne ebben a szerződésben? A második kérdésem a két fő termelő, az Egyesült Államok, tehát élen járók, Oroszország és az Egyesült Államok úgy tűnik, hogy nem járnak élen a szerződés vállalásában, hogy ezt úgymond óvatosan fejezzem ki. Milyen eszközök állnak rendelkezésre annak érdekében, hogy ezt a két szereplőt meggyőzzünk arról, hogy kapcsolódjanak bele a szerződésbe, illetve hogy a kereskedelmi szerződéseket hogyan lehet erre felhasználni. Köszönöm. Végezetül kollégánk a Drói szakbizottságból. Köszönöm szépen, ennek úr. A tagállamok kell felmérjék, hogy mekkora kockázat a fegyver átadása más államnak, ahol arra használhatja fel a fegyvereket, hogy emberi jogok megsértésében ö, használják fel. Nos, a ö, következő kérdésem lenne a két szakértőhöz. Mindez működik, hogyha megfelelően alkalmazzák amikor az EU-s intézményekre gondolunk, akkor az Európai Parlamentnek milyen szerepe lesz a szerződés alkalmazásában? Köszönöm. Elnök több kérdés túlmutat az első panel tárgyán. Kérem, hogy válaszolják meg, legjobb tudásuk szerint ki kívánja kezdeni. Brüne úr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Hadd válaszoljak az utolsó kérdésre, mert számomra ez a legkönnyebb. Az Európai Parlament tehát hogyan veszik figyelembe, amikor a szerződés végrehajtásáról lesz szó. Én a közösségi vívmányokra gondolok, itt a bizottság szempontjából két irányel van, ennek ez a témája lesz 2016 előtt két jelentésnek, és mind, minden jelentés, amely a közös törvényhozás tárgya, tudjuk, hogy az ATT szerződés is ebbe tartozik, tehát a parlament elé fog kerülni. Billiger úr. Köszönöm szépen, elnök úr, ebben a helyzetben hadd próbáljak válaszolni az első és második kérdésre ami az elsőt illeti, úgy gondolom, hogy a szerződés filozófiája nagyjából olyan, mint amit mondott a tisztelt felszólaló, hogy a fegyver nem normál termék. Egy külön rendszer van a fegyverkereskedelem ellenőrzésére. És itt a veszélyes régiókról van szó, ezek fogják előnyét látni, előnyeit látni az új rendszernek. Azok az országok, amelyek ezekben a régiókban vannak, az országok, ahol belső konfliktus van, vagy amelyek közel állnak ahhoz, hogy ilyen történjék. Nos, ezek az országok erőteljesen támogatták a szerződés tervezetét a tárgyalás során, és most az első aláírások és ratifikációk idejében, amikor is afrikaiak, karibiak, latinamerikaiak, írják alá elsőként ezt a szerződést. Ezek az országok előnyét fogják látni az új szabálynak. Most rátérnék a második kérdésre, a lőszerek re, hogy ez mennyire tartozik bele a szerződésbe. A szerződés nem azt mondja ki, hogy mi a plafonja a szabályoknak, hanem mi a küszöbe. Tehát van lehetőség arra, hogy sokkal szigorúbb szabályok legyenek. Ez megfelel a szerződés szellemének. A lőszerek bevétele fontos eleme az EU álláspontjának. Ez volt a tárgyalások során is. Ezt részben siker koronázta. A második cikkben például, amely leírja a szerződés hatáját, a lőszert kifejezetten nem említik, de van egy harmadik cikk a lőszerről, lőszerekről, amely a következőt mondja ki, idézem, minden fél országos ellenőrzési rendszer tart fenn a má 2 per 1-es cikk alá tartozó fegyverek tekintetében és lőszerek tekintetében. Tehát mondhatjuk azt, hogy a lőszer részlegesen vonatkoznak egyes szabályok ebben a szerződésben az export-import területén. Ez főleg a hetes cikkre igaz hogyha a nemzetközi humanitárius szabályok súlyos megsértéséhez segítenének hozzá a lőszereket. Ezek, ez persze csak egy felszínes válasz, amelyben néhány elemet próbáltam felsorakoztatni. Elnök, köszönöm szépen. Most akkor térjünk át a következő panelre a ratifikációs folyamat és a szerződés végrehajtása. A második panelben a az első felszóló Pollár úr, aki a brit diplomáciai szolgálat tagja, és aki 2004 óta, majdnem 10 éve részt vesz a tárgyalásokban, és aki megfogalmazta a ö, tervezet tervezett végső szövegét. Polár öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a meghívás, hogy részt vegyek a meghallgatáson. Azt, azt kérték tőlem, hogy röviden szóljak a fegyverkereskedelmi szerződésről és a tárgyalásokról. Utána átadom a szót a kollégámnak, hogy szóljon az alkalmazásról a végrehajtásról, ami az Ausztrál részt illeti, ott is át fogom adni a szót, nem megfelelő ehhez az akcentusom. Általában tiltások vagy korlátozások szerepelnek. Például láttuk, látunk erre példát a gyalogsági taposó aknákkal kapcsolatban. Világos, hogy a tag hogy a felektől mit követelnek meg közös, kötelező szabályok vannak. Ez nem felel meg pontosan az EU export tiralmainak. 1990 1919-ben 1912-ben született meg az első ilyen eh, szerződés, embargó az első világháború után, de hát eh, egyik ilyen jellegű eh, szerződésem volt teljesen hatásos az Egyesült Királyság 2004-ben vezette fel az új fegyverkereskedelmi szerződés gondolatát. 2006. októberében kezdődött meg a tárgyalás. Hét év kellett hozzá. E, a célunk a biztonsági intézkedések szigorítása volt. A civil társadalomnak megvan a maga modellje, és az ipar sem kívánt további megkötéseket. A 2006-os ENSZ határozat már mutatta, hogy mi a cél. A három állandó biztonsági tanácsnak ezzel kapcsolatban iránymutatást adott. A szerződés természete az előadat kérik, hogy lassabban olvassa fel a szövegét. a folyamat 2012-ig vezetett. Argentin diplomatának tudhatjuk be az utolsó fázis sikerét konzultációkat szervezett, akár az éjszakában nyúlóan is. Ez nagyon nehézé tette a tárgyalásokat de megvolt, hogy mi szeretnénk látni, és mit nem szeretnénk látni a szerződésben. Fel kell áldozni a szöveg egy részét a konszenzus érdekében, csak a múl, csak a az utolsó héten jelent meg a végső szövegtervezet négy hét kellett végül az elfogadásához. Három alap kritérium született meg a fegyverexportra. Nemzetközi humanitárius, humanitárius törvény, szabályok betartása is szerepelt közöttük. Az USA és néhány ország több időt kért a szöveg tanulmányozására a National Rifle Association a szöveg ellen kampányolt. Az USA alkotmányának második módosítása alapján hogyha július 27-én előfogadtuk volna 2012-ben a szöveget, akkor teljesen más lett volna, mint most. Az ausztrál nagykövet Peter Woolgott magára vállalta, hogy a szöveg szigorításán dolgozik, és a öt állandó biztons, a biztonsági tanácsa öt állandó tagjával tárgyalt. Olyan szöveget próbáltak előállítani, előállítani, ami mm, kötelező jellegű ez első az a legszigorúbb, a másik közepes, és a harmadik pedig a legmegengedőbb. A civil társadalom a csalódottságának adott hangot, és elutasította a leglazább megfogalmazást azonban konszenzusra volt szükség az utolsó előtti napon Oroszországgal, USA-val, Mexikóval sikerült megállapodni, és így alakult ki a végső dokumentum. Itt minden szónak meg volt a története és a jelentése. Az elfogadás napján tudtuk meg, hogy Irán, Szíria és Észak-Korea nem csatlakozik a konszenzushoz. Minden előfeszítést megtettünk, tudjuk, hogy a tagállamok többsége támogatja ezt a szöveget, amely igazi változást hoz, és április másodikán a 154 tagállam megszavazta három ellen szavazattal. 120 aláírás, 9 ratifikáció eddig az eredmény. Az EU-nak óriási szerepe van és a következő hónapokban várható a ratifikáció. Ez azt jelenti, hogy szeptemberben lesz meg körülbelül az 50 ratifikáció, és akkor 2014 végén léphet körülbelül életbe a szöveg megpróbáljuk a szöveget egyetemessé tenni és élővé az EU központi szerepet játszhat a hatályba lépésben. Köszönöm szépen, elnök úr, szívesen veszem a kérdéseket. On this panel is Mrs. A panel következő előadója Caroline Smith asszony, aki szintén az Egyesült Királyságból érkezett, és a COARMS tagja, amely a hagyományos fegyverek politikájával foglalkozó bizottság. Parancsoljam, Caroline Smith. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a meghívást, hogy hozzászólhatok itt a mai napon. Azt kérte, hogy a titkárság munkájáról és a gyakorlati lépésekről beszéljek, amiket most el kell végeznünk, annak érdekében, hogy az ATT tényleg olyan hatásokkal járjon, amit mi szeretnénk. Nagyon örülök, hogy beszélhetünk erről, ugyanis, hogyha hallgatták a híreket azon a napon, amikor a szavazás történt, akkor hallhatták a véleményeket, hallhatták azt, hogy egy 7 éves periódus, egy 7 éves nagyon nehéz periódus ér véget az elfogadással. Polárd úr beszélt az elfogadásról, az ATT globális tételéről, hogy tényleg elérjünk valamilyen eredményt a világban. És most már át kell lépnünk a végrehajtás fázisába. Nagyon sok mindenről beszélhetnénk egyébként a végrehajtás területén. Mint ahogy Bilicsa úr is beszélt erről, beszélhetnék arról, hogy vannak olyan államok, ahol nincsen exportellenőrzési rendszer, nekik segíteni kellene. Nyilván ezekről a témákról Bilicsa úr sokkal ékes szólóban tudott szólni, mint én, úgyhogy én ezzel most nem is próbálkoznék. Beszélhetnénk arról is, hogy az Egyesült Királyságon belül nemzeti szinten mit teszünk, hogy a saját országunk rendszerét felkészítsük a ratifikációra, de ez nem biztos, hogy mindenki számára roppant érdekes lenne, hiszen ez csak egy tagállam témája, egyébként sincs olyan nagyon sok mondani valóm ezzel kapcsolatban, hiszen, mint ahogy Gay Pollard már elmondta, nagyon magasak a normák itt az EU-ban. Úgyhogy a gyakorlati munka igazából a ratifikáció szempontjából nem olyan nagy, mint mondjuk sok EU-n kívüli ország számára. Ami a gyakorlati lépéseket illeti a részes országok számára, ez tulajdonképpen abba az irányba kell, hogy mutasson, hogy megnézzük, hogy milyen munkát kell elfog, elvégeznünk, és mivel gyakorlati és prezentációt kértek tőlem, elnézést kérek, adatokat fogok mondani. A titkárságról fogok először is beszélni, hiszen tulajdonképpen ez áll mindennek a közepén a részes államok és jövőbeli részes államok szempontjából. Négy kérdést kell megnéznünk a titkárság szempontjából. Vannak hiányosságok, vannak erős pontok, és az Egyesült Királyság szempontjából ez ugyanígy van, mint más részes államok számára. Ugye itt van ez a számos ENSZ tagállam, amelynek alá kell írnia, majd ratifikálnia kell az ATT-t. És azzal kapcsolatban, hogy ez a titkárság hogyan is nézzen ki, nyilván minden államnak más a véleménye, most az Egyesült Királyságról fogok beszélni. Azt mondtam az imént, hogy négy dolgon kell gondolkodni először is, hogy mivel fog foglalkozni a titkárság, hogy fog kinézni a titkárság, hogyan kerül majd finanszírozásra ez a titkárság, illetve hogy hol lesz a titkárság. Ebben a sorrendben fogom végignézni a kérdéseket, mert ez az a sorrend, amiben el kell gondolkodnunk ezeken a kérdéseken tulajdonképpen nem gondolkodhatunk a négyes kérdésen először, tehát nem nézhetjük azt, hogy hol lesz a titkárság, amíg nem tudjuk, hogy ennek mi lesz a feladata, és hogy ez hogy fog kinézni. Tehát először is a legegyszerűbb kérdés az az, hogy mit csinál a titkárság. A 17-es és a 19-es cikkek elmondják, hogy a titkárságnak mit kell tennie. Ez természetesen nem kimerítő lista, majd a részes államok konferenciája felülvizsgálhatja ezt, de amire eddig, dolgo, amire eddig gondoltak az országok, az az, hogy végrehajtási segítséget kell nyújtania a titkárságnak tehát a titkárság összegyűjti a donorokat, és összekapcsolja azokkal, akiknek segítségük van, akiknek, akiknek szükségük van ezekre az adományokra, jelentéseket oszt meg, ilyesmik lesznek a titkárság feladatai. Természetesen, természetesen a titkárság feladataival kapcsolatban voltak külön vélemények voltak ellenvélemények, voltak olyan részes államok, akik azt mondták, hogy analitikai, elemző feladatot is be kellene tölteniük, voltak, akik azt mondták, hogy több feladata legyen, voltak, akik azt mondták, hogy kevesebb feladata legyen. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejtenünk, hogy vannak olyan tagállamok, akik azt mondták, hogy óvatosnak kell lennünk, nem szabad túlterhelnünk a titkárságot, azt is néznünk kell, hogy mennyi forrásunk van, hogy ne állítsunk fel egy hatalmas, bürokratikus titkárságot, amit aztán a részes államok majd nem bírnak finanszírozni. Tehát először is megnézzük, hogy mit csinál a titkárság, ezt már elmondtam, aztán, hogy hogy fog kinézni a titkárság. Hát ezzel kapcsolatban nem sokat mond el a szerződés. Igazából mi három dologra gondoltunk, hogy mekkora legyen, milyen szakértelemmel kell rendelkeznie, illetve az, az ENSZ-el milyen kapcsolatot kell tartania. Mind a három kérdésnél nagyon sok opció van, lehet ez kicsi, lehet ez nagy, ezt vezetheti valamilyen civil szervezet, ez kapcsolódhat szorosan az ENSZ titkárságához, lehetnek saját szakértői, dolgozhat külső szakértőkkel, lehet ez olyan helyen, ahol már dolgoznak olyan titkárságok, szervezetek, amelyek lefegyverzéssel foglalkoznak, vagy lehet egy teljesen más helyen is. Lehet az EU-n belül, lehet az EU-n kívül, tehát számos lehetőség, számos opció van. Természetesen mindenki azt szeretné, hogy hatékony és elsősorban költséghatékony legyen ez, és hogy a pénzünkért ugye a lehető legnagyobb értéket kapjuk. Természetesen megfelelő szakértelemmel kell rendelkezniük az ott dolgozóknak, nem elég külső szakértőket hívni. Tehát egy olyan helyen kellene lennie, ahol van már biztonsági, emberi jogi, export vagy fegyverkereskedelmel kapcsolatos szakember, tehát ahol ott vannak azok a szakértők, azok az emberek, akikkel felállítható egy ilyen titkárság ezen az. Aztán, hogy ez milyen kapcsolatban álljon az ENSZ-szel, itt is vannak különböző vélemények. Van, aki azt mondja, hogy az ENSZ remekül működött a tárgyalások folyamán, tehát maradjon minél közelebb az ENSZ-hez ez a szerződés, legyen ennek a része. Vannak, akik azt mondják, hogy külön elszámoltatható egységgé kell válnia az ATT titkárságának, tehát ez legyen különálló az ENSZ-től, külön elszámoltatható, külön működő, mint ahogy azt Gay Pollard is elmondta az imént. Tehát egyfajta hibrid modell lenne talán a legjobb, mint ahogy a biológiai és toxikus fegyvereknél eljártunk, ez nagyon jó modell. Ugyanis van egy olyan titkársági vezető vagy főtitkár, aki az ENSZ felé, a UNODA felé is elszámoltatható, illetve a részes államok felé is elszámoltatható tehát hogy megvan a kapcsolat az ENSZ felé, ugyanakkor az alapvető elszámoltathatóság a részes államok felé valósul meg. És akkor most jön a trükkös kérdés, ki finanszírozza és hogyan a titkárságot. Valószínűleg három opció van. Az egyik az, hogy proráta módon minden egyes részes állam hozzájárul a titkárság működéséhez. A másik oldalon pedig vannak, akik azt mondják, hogy csak önkéntes hozzájárulás legyen, senkit nem lehet kötelezően arra kényszeríteni, hogy ezért pénzt adjon. És a harmadik opció megint egy hibrid opció, tehát mondhatjuk azt, hogy az alapvető funkciókat, mondjuk a részes államok konferenciáját, ami mindenképpen integrált része az ATT működésének, azt kötelező befizetésekkel kellene fedezni, egyébként pedig önkéntes befizetésekre kellene támaszkodni. Egyelőre mindezekben a kérdésekben New Yorkban is számos más helyszínen is folynak a tárgyalások, ugyanis vannak olyan részes tagállamok, amelyek nem nagyon tudnak anyagi terheket vállalni az ATT kapcsán viszont hogyha nincs meg a megfelelő és folytonos finanszírozás, akkor a titkárság döcögni fog, hogy valamilyen arany középutat mégiscsak meg kellene találni. És itt van még a negyedik kérdés, hogy hol legyen a titkárság. Hát nyilván ez attól függ, hogy hogyan válaszolunk az első három kérdésre. De azért itt is van már három-négy jó opció. Egy lehetőség az egyik nagy regionális központja az ENSZ-nek, Bécs, New York, Genf, vagy esetleg Nairobi. Egy következő opció lehet az, hogy ha esetleg egy részes állam önkéntesen vállalja, akkor ez is lehetséges lenne, esetleg Trinidad és Tobago kivételével, de akkor a részes államok dönthetnék el, hogy melyik a legjobb opció. Nyilván a szakértők jelenléte fontos, az, hogy az ENSZ-hez valamilyen módon azért közel legyen, és hát nyilván a költségek is számítanak. Azok a részes államok, amelyek önkéntesen vállalnák, hogy ezt a titkárságot esetleg náluk lehetne működtetni, el kell, hogy gondolkozzanak a lehetőségeken, a helyek rendelkezésre állásán és a finanszírozáson. De mielőtt hatályba lépne a szerződés, ezt úgysem lehet eldönteni, Úgyhogy nyilván még várakoznunk kell, de hát természetesen lehet már vizsgálódni, hogy hol is legyen a titkárság. Valószínűleg lesz majd egy Időleges megállapodásra szükség egy átmeneti megoldásra, amely a részes országok első konferenciájának megszervezésére alapul, tehát feláll majd egy időleges testület, hogy meg lehessen szervezni a részes felek első konferenciáját. Meg kell nézni, hogy akkor ez az ENSZ része legyen-e, hogy hová javasoljuk a részes országok első konferenciát, lehetne Ausztria, Trinidad és Tobago, vagy Svájc. Természetesen bármelyikük pályázhat arra, vagy jelentkezhet arra, hogy ezt az időleges feladatot elvégezze. Nyilván a kilenc már eddig a ratifikációt megvalósító államról lehet csak itt szó. Most lehet, hogy gondolkodnak azon, hogy miért beszélek ennyit a titkárságról, meg az ENSZ-es finanszírozásról. Nos, hát azért, mert amikor mindenben megegyezünk, és feláll a titkárság, akkor ez a titkárság lesz az, amely az egyéb testületeket felállítja, és eldönti, hogy a következő üléseken milyen témák kerülnek napirendre. Tehát a titkárság fogja biztosítani, hogy működjön az ATT. Reméljük, hogy ez nem lesz túlzottan bürokratikus, és nem fog elveszni az ENSZ rengeteg munkájának útvesztőjében. Ebből a szempontból nagyon fontos a jelentéstétel is, ugyanis hogyha a jelentéstételt jól meg tudjuk valósítani, akkor az ATT tényleg átlátható lesz. Ezért fontos, hogy mindezekről előre beszéljünk, és a megfelelő döntéseket is meghozzuk. Remélem, hogy hasznosnak találták a prezentációmat. Valóban, nagyon sok munka vár még ránk, hogyha azt akarjuk, hogy ez a szerződés hatékony legyen. De hát nem üldögélünk az április másodiki babérjainkon, hanem igenis keményen dolgozunk. Köszönöm. Köszönöm szépen! Nagyon érdekes hozzászólás volt ez, nagyon érdekes előadás volt, hiszen ez az ATT konkrét végrehajtásához kapcsolódott. Szeretném megkérdezni, hogy Pollard és Smith meghívott vendégekhez van esetleg kérdés? Igen, van. Köszönöm szépen, elnök úr, én is egyetértek azzal, hogy nagyon érdekesek voltak ezek az előadások, és tényleg megmutatták, hogy hol is járunk most kettő kérdést szeretnék feltenni. A finanszírozással kapcsolatban az ensz való kapcsolat szintjén, illetve hogy a részes államoknak milyen feladatokat kell vállalniuk az ATT-n belül. És azt is szeretném megkérdezni ezzel kapcsolatban, hogy a parlamentnek milyen szerepe lesz ebben az egészben. Tehát, hogy az Európai Parlamentnek lesz valamilyen szerepe ebben a döntéshozatalban? Az Európai Parlamentnek is rá kell erre bólintania, van-e ilyen kompetenciája az Európai Parlamentnek, tehát a parlamentnek beleegyezését kell adnia ebbe. És azt is szeretném megkérdezni, hogy a nemzeti parlamentek milyen szerepet kapnak a végrehajtásban, illetve hogy milyen kötelezettségeket ró a szerződés a nemzeti parlamentekre. Tehát én itt egy kis szürke zónát, egy kis árnyék zónát látok ebben az átmeneti időszakban. Tudjuk, hogy több részes állam már végre ért a ratifikációnak, reméljük, hogy elérjük az 50 ratifikációt nem sokára. Konkrétan azt szeretném megkérdezni, hogy a felelős politikai döntéshozók milyen szerepet játszanak majd a végrehajtás monitorjában és ellenőrzésében. Mondjuk Szaudarábiából vagy más régiókból elinduló fegyverkereskedelem, vagy általában az arab világban ugye a legfontosabb export országok itt találhatóak az Európai Unió szempontjából. És hogy mi történik akkor, hogyha végül a kereskedelmi lánc végén olyan országokba kerülnek a fegyverek, amelyek nem aláírói az ATT-nek, akkor valahogy mégiscsak kikerülnek ezek a fegyverek az ellenőrzés alól. Tehát az első kérdésem a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament szerepe volt, és ezen kívül még szeretném megkérdezni, hogy mi történik a tagállami szabályokkal, ugyanis nálunk Németországban megvannak a fegyverkereskedelem ellenőrzésére vonatkozó szabályok. Hogyha ezeket valaki megsérti, akkor megvan a megfelelő fellépési rendszerünk is. És azt szeretném megkérdezni, hogyha mondjuk valamilyen szabálysértés történik, akkor a titkárság mit tesz? A titkárság felveszi a kapcsolatot az érintett tagállammal, és újabb ellenőrzéseket indít el. Köszönöm szépen, Lange úr a szocialistáktól. Visszatérnénk még egyszer az ENSZ kérdésére, illetve az egyhangúság elvére a döntéshozatalban. Hogyha megvalósítást tartjuk szem előtt, akkor lehet, hogy valami olyasmar, amit akarunk megvalósítani, ami ideje múltján fog válni, magas szintű technológiai eszközök, stb. Tehát, hogyha ezeket nem veszük figyelem, a megvalósítási folyamat ezen szempont alatt hogyan válik egyértelművé. Tehát az egyhangúság elvét hogyan értékeljük ilyen szempontból. Köszönöm, Barbara Lochpiller, köszönöm szépen. Két kérdésem van. Az első Polár úrhoz vonatkozik. Amikor ön beszélt a szerződés folyamatáról, akkor ön azt mondta, hogy az elején az Arab Liga gyanakó volt a tagországokkal szemben, és utána, ami az elejésok támogatását illetően látta az Európai Unió számára szerepvállalást hogyan tudja a többi régiót segíteni, például az Arab Ligát, illetve itt hogy alakul a vita, ők hajlandóbbak-e, nagyobb-e a hajlandóság a ratifikálás szempontjából? És szeretném még azt is megkérdezni, hogy beszéljen ön arról, hogy Oroszország és Kína között még mi történt. Ami pedig Caroline Smith-t illeti, a titkárság az ensz belül lesz, ha jól értettem. Az emberi jogi munka szempontjából ez azt jelenti -e, hogy bármilyen esetben, amikor döntése van szükség, akkor megvizsgálják azt, hogy mi a helyzet az emberi jogi dolgok terén. Az emberi jogi tanács jelentéstevője, vagy pedig más dokumentumok úgymond re, referenciaanyagokként tekintetnek-e elnök. Várjuk a reagálást, először Polár úrtól. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket. Ami a második kérdést illeti az ENSZ döntéshozatalát a drónokkal kapcsolatban, hat év után módosítani lehet a szerződést, annak érdekében, hogy a technológiai változásra tekintettel lehessen lenni. Ami pedig a kiterjesztés definícióját illeti, ezt az ENSZ jegyzékéből ki lehet szedni, tehát a jelenlegi drónok nem tartoznak ide jelenlegi formájában. Említettem két értelműségeket. A drónokat miért vették ki, kérdezi az elnök a szerződésből. Nagyon nehéz volt a definícióról való tárgyalás, és meg kellett eh, próbálnunk olyan eszközöket találni, amelyek már léteztek a meglévő definíciókkal, amelyeket en szinten alkalmazni lehetett. És eh, ez a könnyű eh, kisfegyverekre vonatkozó, fegyverekre vonatkozó jegyzőkönyvben szerepel. Összesen hét kategóriába sorolhatók a fegyverek, és hogyha a tárgyások alatt kezdtük volna taglalni a definíció kérdését, akkor még mindig tartanának ezek a tárgyalások, túl hosszúra nyúlt volna így ez a folyamat, és reméljük, hogy sikerül közös szempontokat találni majd azon tagországok között, akik korán ratifikálják, hogy milyen fegyverek kerüljenek ide. Tehát azt reméljük, hogy megtaláljuk majd a legjobb rezsimet arra. Tehát ennyit szerettem volna mondani a definícióra a drónok az elsőgések szempontjából ide beletartoztak volna. A másik kérdés illetően, illetve az Arab Ligára visszatérve, az Arab Liga nagyon gyanakó volt bizonyos kritériumok eh, miatt, illetve amiatt, hogy a kritériumok hogyan érvényesülnek a fegyverexport alkalmazások miatt. Hogyha megnézzük, akkor meg kell nézni azt, hogy az egyes esetenként került lebontása, vagy egy adott incidens kapcsán, egy rendőr miatt, vagy a fegyveres erők miatt. Nagyon különböző döntések születtek, és ők ezt egy olyan területként értékelték, amely megakadályozta őket abban, hogy um, önvédelemre használhassák a fegyvereket. Tehát nagyon nehéz tárgyalások voltak, külön tárgyalások voltak az Arab Liga tagjaival és New Yorkkal, és megpróbáltuk megnézni ezt, hogy a szerződés bizonyos részéből hogyan tudnak profitálni illetve melyek részek ezek. Nemzeti szinten igyekszünk mások felé is fordulni, az asztrárok is, de ami az EU felépését illeti, más országok felé történő fordulást, illetve például az Arab Liga országait, illetve Egyiptomról tudjuk azt, hogy ők jelenleg vizsgálják a szerződést, azt nézik meg, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, és a döntést is majd ez alapján fogják meghozni. Vannak olyanok, akik ezt támogatják, az Egyesült Arab Emirátus, például Bahrain, tehát vannak olyanok, akik már aláírták az ATT-t, aláírókká válták, ami Kínát és Oroszországot illeti. Kínát érdekelte ez a pont, és ők tulajdonképpen támogatták a szöveget, viszont az általános közgyűlésen tartózkodtak a szavazáson, mivel az egyhangú, tehát a konszenzuson történő döntéshozatalt ebbe beleépítettük, és ők ellenezték ezt a folyamatot. Az Egyesült um, államok is ezt aláírták, a kínaiak pedig szeretnék aláírni majd a fegyverekről szóló egyezményt, Oroszország pedig úgymond várakozó állásponton van, hogyha Kína aláírja, akkor talán ők is, illetve a más jelentős fegyverszállítók is, akkor talán ők is. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdéseket, ezek túlságosan jó kérdések. Azt gondolom, hogy ami az első kérdést illeti a parlament szerepét, a jövőt illetően, a szürke zónát illetően, ami a parlamenti ellenőrzést illeti, ahogy Gály elmondta, a kulcsfontosságú döntéshozó szervezet a fegyver megállapodás értelmében, tehát ez a szervezet, aki az értékes készít, arról dönt, hogy lesz-e fegyverexport, vagy nem bizonyos nemzetekkel, tehát az átéti döntéshozatali szerv az EU miatt ez egy kicsit bonyolultabb számunkra a regionális struktúra miatt, viszont egy ENSZ megállapodás szempontjából, amikor az egész világról beszélünk, akkor itt ezek a nemzeti megvalósítások. Tehát a parlamenti ellenőrzés, illetve a parlament bekapcsolódás a ratifikálásba, itt Brüsszelben kell, hogy történjék, de otthon is a tagországokban. Én más országok nevében nem tudok nyilatkozni, de nyilván örülni fognak annak, hogy a brit parlament nagyon um, hatékony, illetve lelkes, ami az ellenőrzést illetve két évente ülnek össze a miniszterek, erről évente egyszer beszámolok, kértőzik, az engedélyekkel kapcsolatban négyszer készül jelentés, tehát a parlament ellenőrzi ezt a területet, mert tehát vagy nemzeti szinten kell ezt a, az ellenőrzést elvégezni, vagy regionális szinten. Jogosan merült fel ez a kérdés, de nagyon fontos biztosítani azt, hogy a szerződés szintjén az információ átlátható legyen. Az Egyesült Királyság jelenleg megpróbálja az ATT monitort támogatni, támogatni, illetve megvilágítani azt, hogy mi történik a szerződés fejlődését illetően, illetve jelentéseket próbál meg közzétenni. A másik csoportot illetően, amely jelentős érdeklődésre tartott számot, a parlamenti képviselők a globális fellépés érdekében, tehát ez a szervezet fantasztikus módon kapcsolódott bele a tárgyalásokban. Nagyon jó munkát végeztek annak érdekében, hogy a tagországi szereplőket szembesítsük a parlament nézeteivel, és az ENSZ-hez fordultak, hogy finanszírozza, folytassa ezt a munkát tovább, és ami pedig a régiókon átnyúló megvalósítást illeti, ennek segítség, segítését is kérték. Tehát, hogy ami az átláthatóságot illeti az áttétő központtól, a Nemzeti parlamentek ellenőrzését illetően, a regionális együttműködés, illetve azt gondolom, hogy ezek kombinációja jelent meg fel a megoldás, de többet kell tennünk, és önök joggal említették azt, hogy a parlament befolyása erre szerződése nagyon is pozitív volt. Ami a kompetenciát, illetve a döntéshozatalban, a titkárságot, illetve a szerződés jövőjét illetően, Elnézést kérek, ami miatt ezt a területet nem is nem vagyok EU szakértő. Erről a témáról ö, folytatódik a vita a tagországok és az EU megpróbálnak ebben együttműködni, és remélem, hogy ebben a szellemben tudunk majd tovább is együttműködni. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy egy tagország a szürkezónán belül vagy kívül van-e, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó felvetés, erről pedig már beszéltünk az Egyesült Királyságon és az EU-n belül is. Az ATT szerződéses fele azt jelenti, hogy vele más eljárást kell alkalmazni a exportban, máshogy kell kezelni. Lehet, hogy ez meghatározó információ, az egyes cikkely a kritériumokról beszél, illetve arról, hogy mik a nemzetközi kötelezettségvárosok, ezeket a tagországoknak tiszteletben kell tartoznia, tartania. Tehát, hogyha egy tagország ezt megvalósítja, akkor ez nagyon jó mutatója annak, indikátora, hogy hogyan viselkedik ez, ez az adott tagország. Ez azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy egy ilyen tagország ne tudná lábbal tiporni az emberi jogokat, tehát a kockázat elemzéseket nagyon fontos, hogy megtartsuk, mielőtt bármely fegyvert engedélyeznénk. Ami a gyakorlati kérdéseket illeti, nagyon fontos ezeket az információkat mind megvizsgálni a döntésekre. Ön beszéltek arról, hogy ki mikor kell, hogy beszámoljon. Például, hogyha egy adott cég, egy német cég, vagy egy indonézia, vagy brit cég az ATT-t megsérti, akkor mi történik? Valószínűleg nem a titkárság volna az illetékes szerv, hanem az adott tagország. De nincsen egy konkrét szerv, amelyet az ATT meghatároz, amely szabályozásokért felelős. Tehát erről még tárgyalni lehet, hogy egy ilyen szervnek mi a feladata, hiszen a különböző nézetek nagyon is eltérnének egymástól. Hát a tagországok feladata megfelelő megvalósítás, de azt gondolom, hogy a tagországok hajlandóak elvégezni saját feladataikat. Nagyon sok erőt, erőfeszítést tettek a tárgyalásokba, és nagyon fontos, hogy ez hatékony maradjon, tehát mi a tagországi szerveket tekintjük illetékes szerveknek. Ami az ENSZ-et illeti, az emberi jogi helyzetről készült jelentéseket, ennek hatását a döntéshozatalra, azt gondolom, hogy a döntések a tagországok részéről születnek a tagországok, azok, akik az exportengedélyeket kiadják, és ők döntenek arról, hogy megtagadnak-e például egy adott engedélyt, tehát nem gondolom, hogy a titkárság feladata ez, de a titkárság gondolkodik-e arról, hogy az ENSZ emberjogi szakértelmét hogyan tudja alkalmazni illetve hogy ezért a tagországok legyenek felelősek, és amikor értékeléseket készítik, akkor a lehető legjobb információból induljanak ki. Elnök. Biliki úr is egy kérdést szeretne feltenni. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy reagálhatok és visszatérhetek bizonyos válaszokra. Ami az outreach-et illeti, tehát a más tagországokkal való kapcsolatfelvételt, harmadik országokkal való kapcsolat felvételt. Én szeretném visszatérni a saját előadásom egyik eh, elemére. Az ATT tulajdonképpen minden diplomatikus lehetőséget felkarol, ugyanúgy, ahogy az LKS az a harmadik országokkal. És a fegyvermunkacsoport ülésén kidolgoztuk ezeket az eljárásokat, különböző érvek léteznek különböző országcsoportokkal szemben, és a partnerországokat arra invitáltuk, hogy csatlakozzanak a szerződésekhez. Ez azt jelenti, hogy több tucat találkozóról van itt szó kapcsolatfelvételről, amelyet az EKSZ már megtett, az EU-s delegációink, a helyszínen magas szintű politikai párbeszédek, amelyek felvették a kapcsolatot ezekkel az országokkal, például az ATT és az USA közötti megállapodás, illetve megbeszélés itt Brüsszelben volt az elmúlt héten. Tehát az összes ország, amely megemlítése került a kérdésekben, olyan országnak minősül, amelyek felé úgymond keresünk a kapcsolatok, ahogy az Egyesült egy kollégám említette, az E USA már szeptember 25-én aláírta a szerződést. A ratifikálás azonban nem valószínű a közeljövőben, ez azonban nem jelenti azt, hogy az USA ne valósítaná meg a szerződést, az USA meg fogja valósítani a szerződést. Ami Kínát és Oroszországot illeti, mindketten tartózkodtak a közülésben, a szavazáson. Kína pozitív módon értékeli a szerződést, a megállapodást, ami a tartalmat illeti. Ez, hát ez pozitív jel feltétlenül Kína részéről, ami Oroszországot illeti, minisztériumi szinten történik náluk az értékelés egyenlőre. Mi úgy érezzük az LKS-ben, hogy jelentős aggályok merülnek fel mindkét ország részéről, viszont ezekre az aggályokra a tárgyalásokon kitértünk, és amikor a szerződés hatályba lép, akkor valóban nagyon furcsa lenne, ha megengedik, most mondok egy e, e, személyes megjegyzést. Tehát, ha valaki az ENSZ biztonsági tanácsának tagja, és nem, tesz, nem tart tiszteletben biztos nemzetközi megállapodásokat, és kimaradt ebből a szerződésből, a fegyvereskedelmi szóló szerződésből, azért az nagyon furcsa volna. Köszönöm. Harmadik és utolsó panel a felek szerepe a szerződés végrehajtásban. Meghívtuk, egyébként szemben mondom, a, a fegyverellenes kampány vezetőjét az Amnesty International, de nem fogadták el a meghívást, ezért helyezték. helyezvétek. Az Amnesty International nevében Elwin úr van jelen. Igen, itt van. Átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uram, az Amnesty International köszöni a meghívást. A Kereskedelmi szerződés az első 21. századi nagy szerződés ebben a témában. Ezt mondta Laurent Fabius a francia parlament előtt. Az NGO-k számára ez történelmi sikert jelent. Az elnök kéri az előadót, hogy ne hadarjon. lassabban fogok akkor beszélni, és nem mint a géppuska. Ez ö, új ö, lehetőséget jelent az emberi jogok területén. Mindenki egyetért azzal, hogy siker könyvelhetünk el több szempontból is, mert a fegyveres kereskedelmet szabályozzák, és felelősség jön létre. A gazdasági érdekek és a ö, humanitárius szempontok között egyfajta egyensúly áll fenn. Itt egy szerződésről van szó. 115 ország írta alá, 9-en ratifikálták, ez nagyon kevés. Az EU szintjén egyes országok már befejezték a ratifikációs eljárás, például Franciaország jóvá hagyta a parlament a ratifikációt, Egyesült Királyság, Németország, Írország, Spanyolországban folyamatban, Belgiumban folyamatban, Észországban folyamatban. Az Amnesty International kéri az összes EU tagállamot, hogy minél gyorsabban fejezze be, február 4-ig legkésőbb, hogy minél gyorsabban életbe léphessen a szerződés. Bizonyosak vagyunk mindannyian, hogy életbe fog lépni. Szeptemberben az ENSZ a 2117-es határozatot elfogadta, amely felszólítja a tagállamait a ratifikációra. Franciaország tartott egy csúcsot az afrikai országokkal ez irányba, és december 7-én megszületett egy záró nyilatkozat. A manilai konferenciára is sor került novemberben, és ott is kérték a feleket a lehető leggyorsabb ratifikációra. Az életbe lépés az egyik aspektus. Az EU-nak és tagállamainak itt nyilvánvalóan szerepük van. Az Európai Unió az egyik első exportőr, ezek között is Franciaország és Anglia az egyik legnagyobb. Nehezen elképzelhető, hogy ezek az országok és az EU ne írják alá a fegyverkereskedelmi szerződést. Az Európai Uniót fel lehet szólítani arra, felszólíthat arra a harmadik országokkal való kapcsolatban, hogy írják alá a szerződést és ratifikálják. Hallottam az EKS képviselőjének a felszólalását, és nagyon örülünk, hogy az EU már erre gondolt. Nos, a hatályba lépéssel kapcsolatban ez önmagában még nem elég a titkárság szerepéről már szó volt. Nagyon fontos, hogy milyen lesz a végrehajtás. Nem világos, hogy a titkárság mivel fog foglalkozni. A drónokkal kapcsolatban például. Az arra is kiterjed-e kiterjed a hatály. Harmonizációs probléma is van. Ez nagyon fontos elem, előtérbe kell helyezni, az Európai Unió tagjai harmonizálják az álláspontjukat. Ami a lefedett fegyverzetet illeti. Nos, e, a szerződés lista előállítását írja elő. Az EU-nak van már ilyen listája. Elképzelhető, hogy az EU azért, hogy harmonizálja a gyakorlatot, előtérbe helyezi ezt a listáját, ami teljesebb, mint amit a szerződés kimond. Ami a drónokat illeti, a civil, a polgári vagy a fegyveres drónokról van szó. A francia külügyminiszter elmondta a szenátus előtt, hogy a fegyveres drónokra terjed ki. Nem tudom, hogy mindenkinek ugyanaz -e a, az álláspontja. Fontos lenne, hogy megegyezik az EU-n belül az álláspont, ami a hatályt illeti az átadással kapcsolatban. A szerződés kis terjed a, az exportra, importra egyaránt. Az EU minden tagja még nem fogadott el megfelelő nemzeti jogszabályt ezzel kapcsolatban. Elképzelhető, hogy felhasználják a tagállamok azt a lehetőséget, hogy e, a e, szerződéssel kapcsolatban harmonizálják a helyzetüket. Egyes országok, e, mint például Kína, kizárják a drónok bármilyen említését. Egyes országok már is úgy gondolják, hogy az adományokat is bele kell tenni az értelmezésbe. Például Franciaország. A szenátus előtt a francia külügyminiszter elmondta, hogy az adományok, az ingyenes átruházások részei az exportnak. Ami az átláthatóságot illeti. A szerződés azt mondja ki, hogy egyes elemeket az államok május 31-e előtt meg kell adjanak egyes információkat. Az EU tagállamainak már is van éves jelentés, amit el kell fogadni. A probléma az, mint ahogy az Európai Parlament külügyi szakbizottsága megállapította, metodológiailag nincsen harmonizálva az eljárás, és ezért nem elég jól mutatja a valóságot. Jobban harmonizálni kellene Európán belül a gyakorlatot. Így jobb átláthatóság lenne, és az Európai Unió egységes hatékony és kimerítő jelentést tudna megfogalmazni. kellene használni a helyzetet arra, hogy átláthatóságot valósítsunk meg, harmonizált gyakorlatot, amelyet minden állam alkalmaz, és a fegyverek átadását jelenti a titkársága. Ez vonatkozik az exportra, ugyanúgy, mint az importra. ami az együttműködést és a segítségnyújtást illeti. A szerződés kimondja, és ez rettentő fontos, hogy az európai tagállamoknak technikai, jogi, anyagi eh, segítséget eh, kell eh, nyújtaniuk annak érdekében, hogy megvalósítsák a szerződést. Miért? A szerződés előrelépését, sőt forradalmat, jelentős forradalmat. Hány országban van nemzeti ellenőrzési rendszer? Talán 40 országban administratív eljárás szükséges. Ezt meg kell tanulni. Belső értékelésre van szó. Az EU tagállamainak van tapasztalata, és a szaktudásokat át kell adniuk. A közös álláspontnak a célja harmonizálás az Európai Unión belül nehéz volt ezt megvalósítani. Még nem mindig sikerül egységesen megvalósítani. Nemzetközi szinten nyilván szintén nehéz lesz, de az Európai Uniónak szerepe van az Európai Parlamentnek, illetve más európai szervezetnek is hogyha nem megfelelő a megvalósítás, akkor a szerződés kiürül. Elnök, köszönöm. Eljön úr, elnézést, hogy rosszul ejtettem ki a nevét. Most pedig térjünk át a második felszólalra Gloria Martini asszonyra, aki tagja a az Eurospace és védelmi iparok külkapcsolati bizottságának. Köszönjük a meghívást és a lehetőséget, hogy az ipar álláspontját megoszhatjuk önökkel. Veszeló urat helyettesítem, aki elnézést kér, nem tudott eljönni. Mielőtt a lényegre rátérnék, szeretném bemutatni az ISD-t, a központja Brüsszelben van, a védelmi ipart képviseli 27 tagja van 20 országban. 170 milliárd eurót képvisel évente, és 11 milliárd eurót fektet ennek be ezek a cégek a fejlesztés kutatásba. A beszállítóik száma 8 ezer. A folyamat kezdete óta, amikor is 2006-ban elkezdődött a folyamat az ENSZ-ben, szervezetünk támogatja ezt a folyamatot az európai űr és védelmi ipar szempontjainak vételét kérjük. Ez a szerződés történelmi jelentőségű, hiszen globálisan kiterjed a fegyverkereskedelemre. Nagyra értékeljük, hogy az ipar eh, szerepel a szerződésben, mint fontos résztvevő, és eh, úgy eh, fogalmaznak, hogy hozzájárulhat a szerződés végrehajtásához. Összefoglalnám a fő pontokat az üzenetünkből. Az első. Úgy látjuk, hogy ez a szerződés azt célozza, hogy az illegális piacra ne kerülhessenek be a fegyverek. Ez a lényege az intézkedéseknek. Az ipar üdvözli ezt, mert mi sem szeretnénk, hogy a legális kereskedelmet beárnyékolja az illegális kereskedelem, sem pedig az illegális felhasználás, amely a nemzetközi szabályoknak ellentmondana. Másrészt azért is fontos a szerződés, mert egyenlő esélyeket teremt, és globálisan fogalmazza meg a szabályokat tiltásokat fogalmaz, olyan tiltásokat, amelyek nagyon ismerősek az európai ipar előtt. Az európai iparban már magasabbak a követelmények, mint a jelen szerződésben. Harmadsorban üdvözöljük, hogy a 154-en szavaztak az ENSZ-ben emellett, ami azt jelenti, hogy ez a fő vonulata az álláspontoknak. Nemzeti szinten kell a megvalósításról gondoskodni, de ez befolyásolja az EU belső piacát is egyes országok számára ez magasabb szintű szabályzás, lehet azok számára, ahol most nincsen ellenőrzés. Ez pozitív lépés. A magasabb szintű ellenőrzés nagyobb bizalmat, kiszámíthatóságot jelent globális, az ellátási rendszer globális megoldás kell. felszállásom végén hadd mondjam el, hogy a kezdeményezés messze menőkig támogatjuk. Fontos megakadályozni, hogy a hagyományos fegyverek illegális piacra kerüljenek, és tiltott tevékenységhez szolgáljanak. Másrészt fontos az egyenlő esélyek biztosítása az Európai Unió tagállamai már eleget tesznek ezeknek a követelményeknek, ezért támogatjuk a szerződést. Köszönöm szépen, elnök úr, szívesen válaszolok bármilyen kérdésre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a felszólalást ha kérdések vannak, akkor kérem most feltenni. Igen, tessék, Barbara Hortenberg. Igen, akkor röviden tenném fel. Ölöa úrtól megtudtam, hogy éves jelentés lesz. Ezben a fegyver átadások fognak szerepelni de pontosan kell tudni, hogy milyen fegyverekről van szó, és milyen exportról. Németországban nem tudjuk, hogy hányszor mondott nemet a kormány, mondott nemet a kormány, csak azt tudjuk, hogy mi teljesült az exportból. Kellene mindent tudnunk, mégpedig előre. Köszönöm szépen. No further questions. Egyéb kérdés? Lehet, hogy nem egészen fair, amit most elmondok, de szerepel a szövegben, a jelentésben egy olyan mondat, hogy ösztönözni kell az európai fegyverkereskedelemben dolgozókat arra, hogy a PPP-ken keresztül elősegítsék a maximális átláthatóságot. Na most tudom, hogy ezt a raportőrtől kellene megkérdeznem, de azért megkérdezem az előadónktól is, hogy a vállalkozások szempontjából látja-e ezt a nyitottságot a PPP-k irányába? Aztán majd ezt megkérdezem az előadótól, hogy ezt miért írta bele a szövegbe. De hogy ön azt látja-e a vállalkozók részéről, hogy nyitottak-e a PPP-kre, és mint ahogy Lochbiller képviselő az imént feltette a kérdést, ehhez is csatlakoznék, hogy nagyon fontos, hogy a polgárok számára is átlátható legyen mindez. Tehát akkor még egyszer felteszem a kérdést, az ipar képviselői nyitottak-e arra, hogy ne csak esetleg önkéntes módon, hanem valahogy szigorúbban, szigorú jogi szabályok, jogilag kötelező érvényű szabályok mentén is részt vegyenek a végrehajtásban. Rendben van, köszönjük a kérdéseket. És akkor kérnénk a választ, hogy a vállalkozók hogyan vélekednek erről. Na most köszönöm, ami a PPP-ket illeti, erre konkrét választ nem tudok adni, de hivatalos válaszsal visszatérhetek tulajdonképpen a szervezetünk részéről, ami az iparképviselőit illeti, természetesen nyitottak az átláthatóság növelésére, ezt egyértelműen elmondhatom, és vannak is már olyan programok, amelyek a koármon belül megvitatás alatt állnak. Szemináriumok is vannak, kormányokkal is folynak a tárgyalások, természetesen segítséget kell nyújtani a kormányoknak is, hogy a helyi ipari képviselőkkel beszéljenek. A PPP-kkel kapcsolatban a későbbiekben visszatérhetek. Akkor most nézzük az Amnesty részéről előinulat, hogy hogyan vélekedik erről a kérdésről. Tessék! Köszönöm szépen. Hát elnök úr, én úgy gondolom, hogy nálunk az Amnestynél, mint minden más civil szervezetnél rendkívül fontos, hogy tartsuk a kapcsolatot a fegyvergyártókkal és kereskedőkkel, a Thales-szel, az öds és természetesen más nagy cégekkel. Mi folyamatos kapcsolatban vagyunk, és az ASD véleményét is folyamatosan követjük. Tehát a válaszom igen a fegyver ágazatnak természetesen részt kell vennie az ATT végrehajtásában. Franciaországban állami engedélyhez kötött a fegyverkereskedelem, és nyilván ezt várnánk több más országtól is a civil szervezetek nagyon sok esetben azért kell, hogy harcoljanak, hogy az adott kormányok nagyobb rálátással bírjanak a fegyverkereskedelemre. Különösen Latin Amerikában és Afrikában merülnek fel még átláthatósági problémák a fegyverkereskedelem szempontjából. Tehát fontos, hogy maguk az államok is betartsák a maximális és leghatékonyabb átláthatóságot, hogy itt például itt az Európai Unióban ez maximálisan megvalósuljon, és hogy az európai tagállamok egyetértsenek az alkalmazott definíciókban és a végrehajtás fontosságában is. Köszönöm. Köszönöm szépen általában az előadó szokta lezárni a meghallgatásokat, de David Martin, a mi előadónk sajnos most nincsen itt, de talán Lange úr fogja őt majd helyettesíteni, parancsoljon. Köszönöm szépen, hát megpróbálom őt helyettesíteni, teljesen természetesen ez nem fog sikerülni, de azért a nevében szeretnék először is elnézést kérni. Az előadónk éppen egy repülőgépen ül, azért nem lehet itt a mai napon. Némi problémája volt a repülőtéren, hát megbízott a repülőgépek pontosságában, ezt nem kellett volna tennie, mert a komoly késések miatt még mindig a repülőn ül. Az előadó egyébként meg van győződve róla, hogy nagy sikernek tekinthető az ATT, és azt hiszem hogy az itt jelenlévő szakértők véleménye is ebbe az irányba mutat. A civil társadalom képviselői is elfogadják és elismerik az ATT-t, hiszen ennek köszönhetően átláthatóbbá válik a fegyverkereskedelem. Tehát az ATT-t mindenképpen elfogadásra javasolja az előadónk, és mint említettem, ezt sikernek te- tekinti, és támogatásra javasolja. A fegyverkereskedelemmel kapcsolatos szabályoknak a lehető átláthatóbbaknak és a lehető legszigorúbbnak kell lenniük. Így tudjuk csak elkerülni a terrorizmust, a fegyveres konfliktusokkal vagy a fegyverekkel való visszaélést, a fegyvercsempészetet és az emberi jogok megsértését. Az előadó elmondta, hogy vannak azért gyenge pontjai az ATT-nek, például az, hogy nem szól egyértelműen a lőszerekről. A hagyományos fegyverekről szóló részt jónak tartja, az viszont probléma, hogy így a maximális átláthatóság a lőszerekre nem fog érvényesülni. Egy listáról is szó esett a különböző fegyverek tekintetében, aztán az Európai Unióra vonatkozó exportlista kapcsán felmerültek a drónok, valamint egyéb más high-tech megoldások, amelyek tekintetében az ENSZ-es lista és az EU-s lista között van különbség. Aztán beszélni kell a legkevésbé fejlett országokról, itt egy szélesebb körű megközelítést alkalmaztunk, a minden csak fegyvert nem, az Everything But Arms kezdeményezés keretein belül. Ami pedig a különböző kritériumokat illeti, lehetségessé kell tenni, hogy újabb kritériumok merüljenek még fel, és ezek elfogadhatóvá váljanak, például a szocioekonomiai fejlődés, a korrupciós helyzet, a fenntarthatóság a különböző államokban. Ezek a kritériumok sajnos nem jelennek meg az ATT-ben, ugyanakkor az erőszakos cselekmények, és a nők elleni erőszakos cselekmények egyértelmű megemlítésre kerültek a szövegben. A végrehajtást mindenképpen a lehető legmagasabb szintre kell hozni, és az Európai Uniónak is segítenie kell egyéb államoknak a végrehajtásban. Ez megjelenik magában a jelentésben is, hogyha vannak olyan államok, amelyeknek nincsen megfelelő tapasztalatuk egy ilyen jellegű szerződés végrehajtásában, akkor ezeknek a partner országainknak segítséget kell nyújtanunk. Globális kihívások állnak előttünk. Itt vannak a nagy fegyverexportőrök az Európai Unión kívül, például az USA vagy Oroszország, őket is arra kell ösztönöznünk, hogy minél hamarabb csatlakozzanak. Az USA egyébként az aláírók között már szerepel, de azt tudjuk, hogy a ratifikáció az USA-ban milyen komoly problémákat okoz, mert a kongresszuson keresztül verni egy ilyen ratifikációt igen nehézkes, ezt mindannyian tudjuk. Tehát a globális kitekintés rendkívül fontos, hogy az Európai Unión kívüli nagy fegyverkereskedők is csatlakozzanak, méghozzá minél hamarabb az ATT-hez. Ezen kívül megfelelő koherenciát kell biztosítanunk nem csak globális szinten, hanem itt az Európai Unión belül is. Egy hullámhosszon kell lennünk, azonos hangon kell szólnunk. Meg kell néznünk a fegyver exporttal kapcsolatos politikákat itt az Európai Unión belül, és ezeket össze kell hangolni egymással. Aztán beszélnünk kell a támogató mechanizmusokról is, a támogatási mechanizmusokról is, itt az Európai Unión belül. Vagyis itt konkrétan arról van szó, hogy az Európai Bizottság milyen segítséget nyújthat, erről egyébként esett is konkrétan szó. a különböző politikák, a fegyverkereskedelem szempontjából, aztán a kettős felhasználás szempontjából szintén rendkívül fontosak. Mindennek szerepelnie kell az ATT végrehajtásában. Meghallgattuk a bizottság véleményét a kettős felhasználású fegyverekkel kapcsolatban. Erről már ugye van egy létező szöveg, de most egy új szöveg készül, és ennek is mindenképpen koherensnek kell lennie az ATT-vel. És ha már arról beszélünk, hogy koherencia legyen itt az EU-n belül, akkor azon is el kell gondolkodnunk, hogy hogyan alakuljanak azok a kereskedelmi megállapodások, amelyeket a tagállamok kötöttek meg. Például el kellene gondolkodni azon, hogy tömegpusztító fegyverek kereskedelmére egyáltalán sor kerülhet-e, és ha igen, akkor milyen feltételek mellett. Tehát a különböző kereskedelmi szervezetek és kereskedelmi megállapodások felülvizsgálatára is valószínűleg szükség lesz. Azon is el kell gondolkodnunk, hogy a ratifikációt hogyan tudjuk felgyorsítani, elősegíteni, ösztönözni. Tehát még egyszer összefoglalva, az előadó maximálisan támogatja az ATT-t, és kéri a kollégákat, hogy támogassák ebben. Rendben van, köszönöm szépen, mondja az elnök, akkor lezárom a meghallgatást. A meghallgatás nagyon érdekes, igen gyümölcsöző volt, és reméljük, hogy ez előkészíti majd a mi parlamenti döntésünket is, és reméljük, hogy az Európai Uniós tagállamok is minél hamarabb sort kerítenek a ratifikációra. Szeretnék köszönetet mondani a meghívott vendégelőadóknak, különösen azoknak, akik Brüsszelen kívülről érkeztek ide hozzánk. Egyébként pedig szeretném elmondani a vendégelőadóknak, hogy nagyon szívesen látjuk őket az ülés további szakaszán is, ugyanis pontosan az állásfoglalásról és az iránymutatásokról fogunk most beszélni, a 4-es és 5-ös napirendi pontokról, amely szintén ugyan erre a témakörre vonatkozik, a negyedik napirendi pontunk a fegyverkereskedelmi szerződésnek az Európai Unió érdekében történő ratifikálására a tagállamoknak adott felhatalmazás. Címet viseli, az ötös pedig az ATT végrehajtása az EU kizárólagos hatáskörében, úgyhogy üzenem a vendégelőadóknak, hogy amennyiben van idejük, maradjanak nyugodtan, mert az ő témájukkal kapcsolatos a következő két napirendi pontunk. Hát nincsen itt az előadónk, de az előadó helyettesének akkor most megadom a szót. Köszönöm szépen. Igen, igen, David Martin továbbra sincs itt, úgyhogy én fogom helyettesíteni. Szeretnénk egyetértést elérni, és lehetőség szerint a ratifikálást a tagországoknál mi hamarabb biztosítani szeretnénk. Másrészt azonban egyértelművé szeretnénk tenni azt, hogy vannak házi feladataink, úgymond, és ez azt jelenti, hogy az elsoglási indítványban szeretnénk ezeket a feladatokat egyértelműen megjelölni, és az elsoglási indítvány szövege önöknél ott van. Köszönöm, mondja az elnök, megnyitom a vitát. Az árnyék jelentéstevőknek adok először szót, de ők nincsenek itt, éppen ezért a bizottság kap most szót. Váltgen úr, parancsoljon! Yes, yes, yes, because I'm speaking on behalf of Campbell Bannon. Yeah. Ha. Ah. The Sturdy wants to speak. Yeah, good afternoon. Thank you, Chair. Jó estét kívánok, köszönöm a szót, elnök úr. Nézzük a két legfontosabb pontot. Alapvetően a javaslatot üdvözli a bizottság, és természetesen megpróbáltuk a lehető leggyorsabban lefolytatni mi is ezt a munkát. A lehető legkorábbi stádiumban köröztettük már magát a javaslatot, hogy a tagállamok ezzel megismerkedhessenek. Egyelőre sikeresnek mondható ez a munkafolyamat. A ratifikáció előkészítéséről van szó, és hát tényleg az a lényeg, hogy a parlamentet arra ösztönözzük, hogy minél hamarabb bolincson rá a ratifikációra, és hogy a tagállamok minél hamarabb ratifikálják az egyezményt. Köszönöm szépen. Az ECR részéről David fogja helyettesíteni a Shadow-t, úgyhogy most övé a szó. Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogy elkéstem. Volt némi problémám az átszállásnál, lekéstem a második repülőt, de most már itt vagyok. Maximálisan egyetértek egyébként David Martinnal és az ő ajánlásával az aláírás kapcsán. Természetesen mi is mindenkit arra kérünk és arra ösztönzünk, hogy késlekedés nélkül ratifikálja az ATT-t, hogy a fegyverkereskedelem minél hamarabb maximálisan legálissá váljon. Az ATT ugye az ENSZ keretein belül jött létre és került megtárgyalásra, és reméljük, hogy minél hamarabb részes fél, minél hamarabb aláírja ezt. Ami a végrehajtásra vonatkozó tanácsi következtetés tervezetet illeti, ez ugye az EU kizárólagos hatáskörére vonatkozik. Ez az ötös napi rendi pont. David Martinnal megegyeztünk az alapvető vonalakban, de egy-két módosítót azért be fogunk nyújtani, hogy pontosabb legyen a megfogalmazás. Ennyit akartam csak elmondani. Köszönöm, mondja az elnök. Úgy látom, hogy más nem kér szót ennél a napi rendi pontnál. Rendben van, maguk a dokumentumok egyébként mindenki dossziában megtalálhatóak. A módosítók benyújtási határideje december 19. Hatos napi rendi pont következik. Európai üzleti központok Ázsiában. Ez egy szóbeli választ igénylő kérdés, ezt fogjuk most megvitatni. Gondolom mindenki tudja, Kínát, Indiát és más államokat érintenek ezek az üzleti központok, amelyek Európai Uniós finanszírozást kaptak, és itt olyan vállalkozásokat, különösen KKV-ket támogatunk, amelyek aktívak ezen a piacon, hogy egy kicsit hatékonyabb teljesítmény nyújtsanak. Hát egyelőre vegyesek az eredmények, és vannak olyan leckék, amiket meg kell tanulnunk ezekből az első tapasztalatokból. A bizottság is így vélekedik erről. Ezeknek a tapasztalatoknak a mentén kell majd átalakítani ezeket az üzleti központokat, vagy kell esetleg újakat megnyitni a következő hónapokban és években. Ezért gondoltuk azt, hogy a bizottságnak szeretnénk feltenni ezt a kérdést. A kérdés benyújtóinak fogom megadni a választ, Daniel Kaspainak elsőképpen a PPN LPP nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Az elnök úr a bevezetőjében kitért az aktuális helyzetre néhány év óta, három ilyen üzleti központ van, amely működik, megpróbáltuk ezzel tesztelni azt, hogy milyen szolgáltatásokat tudnak nyújtani, és hogyan működik. Egyetértünk a célokat illetően többet szeretnénk tenni annak érdekében, hogy vállalkozásaink megállják a helyüket a világpiacon, ott érvényesülhessenek, és ezzel szeretnénk plusz munkahelyeket teremteni. Tudjuk azt, hogy bizonyos országok, például az én országom, jelentős széleskörű hálózatokat tart fenn, de a tagországok többségéről ez nem mondható el. Éppen ezért tartom jónak azt, hogyha az Európai Unió cselekszik ezen a területen. A kérdés az, hogy milyen tapasztalatokat vonhatunk le az eddigi üzleti központok működéséből, és hogyha elolvasom a különböző tanulmányokat, ebben a témában, akkor egyértelművé válik az, hogy a három meglévő üzleti eh, központ kapcsán vannak problémák, ha kritikusan szemléljük ezeket, akkor itt jelentős nehézségek vannak, ami az árérték arányt illeti, mennyibe kerül egy kontaktus, milyenek az árak, illetve hogy ezek az európai üzleti központok valóban teljesíteni tudják-e az velük támasztott feltételeket, elvárásokat, és az én frakciómak szeretettem volna világítani ezt a területet. 2014-ben a költségvetésben benne van néhány ilyen üzleti központ. Az Európai Bizottság a jövő évben további üzleti központokat fog megnyitni, éppen ezért van értelme annak, hogyha a bizottság parlamenti támogatással megnézi azt, hogy mi volt az, ami jól működött az eddigi három üzleti központnál, mi volt az, ami nem működött jól, hogyan tudjuk a meglévő hálózatokat jobban az európai célokba bevonni. Éppen ezért nagyon hálás vagyok a frakciók támogatásáért, és örülök annak, hogy ezt a témát még egyszer tüzetesebben megvizsgáljuk. Én azt gondolom, hogyha tényleg létre tudunk hozni egy működőképes európai hálózatot, akkor ebből mindenki csak profitálhat, ami pedig a meglévő hálázatokat illeti, a további együttműködést vagy javítani lehet, de mindkét szempontból nagyon pozitív az, ha megnézzük a minőséget, illetve az, hogy milyen következtetésekre tudunk ezek alapján jutni, és örülnék annak, hogyha közösen határoznánk erről a szóbeli kérdésről. Köszönöm szépen, és akkor ez a következő plenárison napirendre is kerülhetne. Elnök, köszönöm szépen. Szeretne valaki még szót kérni? Langen úr? Valóban. A célok jók Helyes az, hogyha piaci hozzáférési lehetőségeket, az együttműködési lehetőségeket az európai vállalkozásokban megerősíteni szeretnénk a harmadik piacokkal. Ez pedig azt jelenti, hogy ez hatékony módon kell, hogy történjen, vannak tagországi intézmények és amik hasonló kérdésekkel foglalkoznak. Éppen ezért nagyon fontos újból megvizsgálni ezt a célt, és ezért fontos megnézni ezeket a tevékenységeket, illetve ezekből a következtetéseket, tanulságokat levonni a jövőbeni intézmények számára, azért, hogy ezek hatékonyak lehessenek. Köszönöm szépen. A bizottság kap most szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Markus Handkinak hívnak a DEFCO főigazgatóság képviseletében. Köszönjük szépen a parlament érdeklődéséket a téma iránt. Azt gondolom, hogy számos tanulságot levonhattunk már eddig is. Két értékelés született Kína és India esetében, és jelenleg mind a kettő utánkövetését végezzük. A tanulságok, amelyeket levontunk, ezekre tekintettel voltunk a 2013-as tevékenységek kialakításánál, illetve a 2014-es tervek kialakításának. Szeretnék erre néhány példát mondani. A kiegészítő jelleg a tagországok által egy nagyon fontos aspektus, a tagországi struktúrák, illetve a tagországok bekapcsolódása, a tagországi szervezetek bekapcsolódása a konzorciumokba, akik eh, szerződéses feleink, nagyon fontos illetve fontos az összpontosítás két tevékenységre. Az első a piacra jutási információ, és ez az értékelésekből is kiderült. Ez a legnagyobb hozzáadott érték. Azt is meg szeretném említeni, hogy ezek a tevékenységek nagyon szoros együttműködésben kerülnek menedzselésre a DEFCO, a vállalkozási főigazgatóság között, és a kereskedelmi és vállalkozási főigazgatóságbeli kollégák is itt ülnek velem, tehát szorosan, szoros figyelemmel követjük ezeket a területeket, és az Európai Parlament támogatásával továbbra is szeretnénk ezt így tenni. Elnök, köszönöm szépen. Holnap fogunk szavazni erről a szóbeli választigénylő kérdésről. A hetes napi rendi pont a következő eszmecsere a bizottsággal, a szabadkereskedelmi megállapodásokban szereplő befektetés védelemmel, illetve a befektetők és az állam közötti vitarendezéssel kapcsolatos szabályozásokról. A Lisszaboni szerződés a befektetés politikát illetően ezt az Európai Unió kizárólagos kompetenciájába helyezte, Éppen ezért a tárgyalások és a befektetési megállapodásokról szóló tárgyalások szintén az Európai Unió kompetenciájába tartoznak. Az egyik eh, probléma, amely felmerült, az az, illetve hogy milyen módon kell, hogy az Európai Unió alternatív vitarendezési mechanizmusokat hogyan fogadjon el a befektetési megállapodásaiban, például a vitarendezési panelek létrehozásával. Az egyik első lépésre sor került, ami a befektetési politikát illeti. bilaterális befektetéseknél a tagországok részéről több mint 12 ezer ilyesmi létezik, illetve az ISMS mechanizmus bevezetése, illetve a tárgyalási mandátumok kialakítása az új befektetési megállapodásokhoz az Unióban. Tehát ezek vagy önálló megállapodások Kínával, vagy pedig fejezetekként szélesebb körű kereskedelmi megállapodások részeiként a tanács vagy mandátumot adott, illetve vagy engedélyezte az ISDS mechanizmusok kialakítását. Ez a téma nagyon-nagyon ellentmondásos, nem csak itt a parlamenten, a házon belül, hanem a tanácson belül is. És Ez a téma, mint említettem, nagyon sok ellenállásra talált a civil szervezetek részéről. Az aggály pedig egyre sűrűsödik, nem csak a saját befektetési megállapodásainkat illetően, de más jelentős kereskedelmi partnerekkel kötött megállapodásokat illetően is. Hogyha figyelemmel követik mindazt, ami a TTP-ről, a e, Trans-Pacific partnerségekről szóló megállapodásokat illetően, beleértve az Egyesült Államokat, illetve az általuk és e, közöttük és a Csendes utcáni térség országai között megállapodásokat illeti, akkor azt gondolom, hogy itt a témában nagyon el kell, hogy mélyüljünk azért, hogy a parlament parlamentnek lehetősége legyen az összes elemmel foglalkozni, és annak érdekében, hogy formális álláspontot tudjon kialakítani ebben a kérdésben. Vendégünk Rupert Schlegelmi aki a bizottságot képviseli, Ő gyakran vesz részt az eljárásokban, és neki szeretném most megadni a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, a professzor úr. Azt gondolom, önnek nagyon igaza volt, amikor azt mondta, hogy ezek az ügyek felhalmozódnak, és a bizottság melegen üdvözli ezt a lehetőséget, örül annak, hogy visszatérhet erre a kérdésre, és teljes vitát fogunk kibontakoztatni, hiszen erre szükség van, illetve megtesszük a mi feladatainkat azért, hogy ebbe bekapcsol, bekapcsolhassunk. Technikai briefingekre már sor került, a téma többször felmerült, és a mai lehetőséget megragadnám arra, hogy beszámoljak arról, hogy hol is tartunk, és a vita milyen irányban mutat. Egy lépés azonban hátrébb szeretnék lépni, és vissza szeretnék térni a kommunikénkre. Ez egy olyan politikát érint, amelyről 2010-ben jelentős vita bontakozott ki a tanács, a parlament és a bizottság ezt megerősítette és ennek alapján az FTA-inkba be fogjuk venni a befektetési védelmet, befektetési védelmet és az ISDS-t. A második pont pedig, mi a fejlődést szeretnénk, nem a forradalmat, hanem szeretnénk fejleszteni a rendszert, tehát tovább fogunk dolgozni ezen a rendszeren, ennek tovább finomításán. És azt gondolom, gyakran megfeledkezünk arról, hogy ez nem új dolog, összesen 14 ezer ilyen szabadkereskedelmi megállapodás van. Ezekben eh, benne van a befektetésvédelem, az ISDS, vannak védelmi záradékok, és a 14 ezer közül eh, van 9 eh, tagország, akiknek bilaterális egyezménye vannak az USA-val. Ezek a szerződések hasonlók más megállapodásokhoz, a fergazdasági bánásmód, a viterendezés ezeknek pedig részei. Hogyha egy usa befektető az EU-s jogalkotást uh, úgymond meg akarja kérdőjelezni, akkor eznek, erre lehetőség, ez a lehetőség már régóta fennáll, tehát ez nem új dolog. A kilenc szerződés kapcsán voltak olyan esetek, amelyekre ez vonatkozik, viszont ezek nem mentek az EU-s jogalkotás ellenébe. Ezen kívül létezik az energiakartával kapcsolatos szerződés, ezt szintén használták, illetve ebben érvényesült az ISDS az EU-val, tehát ezzel a rendszerrel együtt kell élnünk, éppen ezért a fejlesztési szempont nagyon fontos. Másrészt pedig nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a rendszer nagyon sok előnyt hozott az EU-s cégek számára. Az EU vállalkozói a rendszer legnagyobb felhasználói, nem az amerikaiak ezek, hanem az EU-s befektetők azok, akik úgy érzik, hogy nagyon gyakran um, kell a rendszerhez folyamodniuk politikai és egyéb kérdések miatt. Tehát uh, szeretnének megtakarítani a növekedés érdekében, uh, tehát mi vagyunk a legnagyobb befektetők külső szempontból, tehát a legnagyobb külső befektető. Éppen ezért fontos, hogy ezzel a rendszerrel többször éljen. Szerződéseink belül azonban nincsenek kötelezettségek az FTA-knál erre vonatkozóan, a befektetésvédelemre vonatkozóan, ez pedig nem jó hozzáállás, csak négy alapvető jog van, amelyek eh, rendelkezésre állnak a vitarendezésnél. A diszkrimináció az egyik, a kompenzáció nélküli kitulajdonítás, a kompenzáció teljes megfelelő kártérítés nagyon fontos, a szabályok kialakítása, tehát az, hogy az előnyöket, a profitot ki lehet-e vinni az országból, és ez hogyan történhet, illetve a fair és egyenlő bánásmód záradék kérdése is megjelenik itt. Tehát nagyon fontos ezt pontosabban definiálni. Tehát ez a négy alapvető jellegű kötelezettség, amelyet be lehet hajtani úgymond az ISDS-en keresztül, ami a piaci hozzáférést illeti Eh, ez nem képezi részét az említett rendszernek. Tehát ezeket a kötelezettségeket csak akkor lehet számon kérni, hogyha be lehet bizonyítani azt, hogy ezeket megsértették, tehát csak ebben az esetben lehet eh, kelterítést kérni, és ezzel nem lehet az intézkedés magát megtámadni. Ez jelentős különbség a vto hoz kép, később. Tehát egyik befektető sem kérdőjelezheti meg a jogalkotót, és nem mondhatja azt, hogy azt akarom, hogy máshogy legyenek kialakítva a szabályok, tehát a kockázat felmerülhet, a kártéréses kockázata, viszont eh, annak kockázata nem merülhet fel, hogy valaki megváltoztassa a szabályozást. Amikor pedig kockázatokról beszélünk, és a közvitában ez nagyon gyakran felmerült, már a megjelenés utáni második napon a és egészségügyi jogalkotásra való kihatás, tehát ezzel a közcél a, sérülhet, tehát itt nagyon fontos szintén a fejlődésről beszélni. Az ISDS eseteknél létezik a vitarendezés, ezek annyira jók, amennyire jók az alátámasztó szabályok. Tehát ha nem világosak a vitarendezési szabályok, akkor az eredménye végkimenetel sem lehet kedvező. A tagországi régi generációinál néhány közülük legalábbis folytatja a nem világos szabályozások alkalmazását, ők csak a teljes védelemről, teljes biztonságról beszélnek, a per és egységes bánásmódról, de, ezt, de nem mondják el, hogy ez alatt mit értenek pontosan. Hát ezzel csak megpróbálnak a rendszerből profitálni, úgymond. A magas szintű eseteknél, amelyekről már többször említést tettünk, a Philip Morris esete Például, amikor a tagországi jogszabályt próbáltak megkérdezni, a Vattenfall case Németországban szintén egy hasonló eset, tehát ezekről még nem született ítélet, döntés. Viszont felmerülnek kockázatok, és ezek a, a nem világos záradékok miatt vannak így. Tehát ebből le kell vonnunk a tanulságokat, és foglalkoznunk kell erről, ezzel a kritikával a négy fő záradékot kell megvizsgálnunk, emiatt egy tény um, lapot készítettünk Kanadával, Szingapúrral ezt a listát már megvizsgáltuk, tények alapján ezt a fact sheetet, és meg kell néznünk, hogy milyen szintű a, a védelem a befektetőknél, befektetéseknél. Világos az, hogy a normál jogalkotás nem támadható, ennek világosnak kell lenni a fair és egyenlő bánásmód, uh, csak ismeretes kezelések esetek alapján történhet meg, hogyha önkényes a diszkrimináció, például vallás, nemi vagy um, egyéb hovatartozás alapján történik a diszkrimináció, ez még lezárja a kört, ez nem különbözik az USA jogalkotásáról. A naftában az USA kialakított egy olyan folyamatot, amely védi a szabályozót, a jogalkotót, hogy az ő joga fennmaradhasson. És ők nagyon messze mentek a környezetvédelmi közegészségügyi jogszabályokat illetően. Például a közvetett illetve közvetlen expropriáció esetében nagyon világosak a szabályok. Tehát a kisajátításnál világosnak kell lenni a, annak, hogy a befektetésnek valós hatása van, tehát nem csak kollaterális kár keletkezik. És az usa együtt azt gondolom, ezeket a kérdéseket felvethetjük. Ugyanez vonatkozik az eljárásbeli szabályozásokra, ugyanez vonatkozik, amikor átláthatóságot szeretnénk, hiszen az emberek azt mondták, hogy senki nem tudja azt, hogy mi is zajlik. Tehát fontos, hogy mi a beadványokat elolvashassuk, lássuk azt, hogy ők mit szeretnének elérni, illetve az is fontos, hogy mi válaszunk döntőbírát azért, hogy nem előjönnek fel érdekellentétek, illetve számos más eljárásbeli pont is van még, amelyet mi ebbe be szeretnénk venni, és el szeretnénk kerülni a párhuzamos eljárásokat. Senki nem örülne annak, hogyha egy adott kérvénykezelésénél mondjuk párhuzamosan zajlik egy nemzetközi vitarendezést, Tehát az embereknek választaniuk kell, hogy mely eszközhöz folyamodnak, ezeken a kérdéseken dolgozunk, és hogy olyan módon igyekszünk ezt kezelni, amely tényleges hozzáértéket jelent a tagországok számára, Világosabbá szeretnénk tenni a védelmi szintet, ugyanolyan eljárásban jogokat szeretnénk biztosítani az összes tagország, tagországnak, és megfelelő egyensúlyt szeretnénk teremteni a szabályozásnál is, a szabályozáshoz való jog esetében. Hogyha egy másik utat választanánk, és ezt nem valósítanánk meg, akkor a jelenlegi helyzet állandósulhatna, tehát nem az ISDS és a befektetésvédelem között kell választani, vagy a semmi között. Tehát vagy modern EU szabályokat alkotunk, amelyek működnek, és amelyek reagálni tudnak a bizonytalanságokra, vagy a régi generációs tagországi szabályozásokat tartjuk fenn, de azt gondolom, hogy ezt a rövid idő elteltével megbánhatjuk, hiszen az említett esetek a régi záradékokat vették, és ezeket nem lehetett megoldani. Elnök úr, ön nagyon türelmes volt velem, és sok időt adott a hozzászólásomhoz, de ezekre mind ki szerettem volna térni. Egyelőre én itt befejezem, és minden bizonyal lesznek um, kérdéseik, megjegyzéseik. Köszönöm szépen. You are welcome, Uh, nagyon örülök. Uh, érdeklődünk a téma iránt, és szeretnénk tudni a pontos álláspontját a bizottságnak. Akkor nyissuk meg a vitát a szakbizottságban Daniel Kaspáró, Kaspári LPP. Köszönöm szépen, hogy ma lehetőségünk van arra, hogy erről a témáról beszéljünk, hiszen a közvéleményt is néhány hete foglalkoztatja ez a téma, intenzív módon. Azt gondolom, hogy nagyon pozitív az, hogy az Európai Bizottságnak lehetősége van a közvéleményben megragadni azt, hogy miről is van szó, hogy arra, hogy ezt elmagyarázzák, és a bizottság képviselőjének, hát a bizottságnak a sok információért nagyon hálás vagyok, hiszen az elmúlt hetekben rengeteg, rengeteg információt kaptunk erről a témáról, és nagyon hálás lennék, hogyha minden témát legalább ilyen ha hatékonyan részletesen kezelnének, és ilyen átfogóan tájékoztatnának bennünket. Az én frakcióm három dolgot szeretne felvetni. Az első, Gyakran fordul elő az, hogy a közvéleményben arról folyik a vita, hogy van-e értelme ezeknek a típusú szabályozásoknak, és igen, akkor milyen megállapodásokba kell ezeket felvenni, melyekben nem. És természetesen látom azt, hogy itt dilemmában vagyunk. Egyrészt olyan, vannak olyan országok, ahol kiforrott a jogrendszer, jogrendszer nem csak az elmélet létezik. Tehát itt nincsen szükség feltétlenül ilyen intézkedésekre. Ebből azonban adódik egy probléma, Hogyha az USA-val kötött megállapodásról beszélek, csak hogy egy példát mondjak, azt gondolom, hogy ezt a megállapodást úgy kialakíthatnánk úgy, hogy ezek a szabályozások ne legyenek benne. De azt gondolom, hogy erre az USA-val kapcsolatban nincsen feltétlenül szükség az ilyen típusú intézkedésekre. Másrészt azonban arra gondolom, hogy ez, gondolok az Európai eh, Bizottság tárgyalása, tárgyaló eh, vezet, tárgyas vezető Kínával Kínál, ahol a kommunista párt van hatalmon, és önkéntesek a döntések, akkor Európai Parlamentként mi itt is várunk az Európai Bizottságtól kétséges esetben. Tehát például mondjuk el a bizottságnak azt, hogy az USA-val ne tárgyaljanak ilyen intézkedésekről, a kínaiakkal azonban igen. Viszont a kínaiaknak nem feltétlenül tetszik akkor ez, tehát mondhatják azt, hogyha az amerikaiakkal szemben nincs szükség ilyen intézkedősekre, akkor velünk szemben miért alkalmazzátok ezeket? Tehát a gyakorlatban az érvek eltérhetnek egymástól. Éppen ezért azt javaslom, hogy minden típus megállapodásba vegyük be ezt az eszközt, azért, hogy az olyan országoknál, ahol felmerül annak a veszélye, hogy befektetőinket károsítják, megfelelő érvek szóljanak az ilyen típusú intézkedések mennen mellett. Hiszen vannak olyan országok, mondjuk 10-20-et is tudnék megnevezni, ahol ezeknek értelme van. Tehát nagyon örülnék annak, hogyha egy jövőbeni szakbizottsági ülésen a témáról még szót ejthetnénk, illetve a politikai ö, um, osztályt arra kérnénk, hogy egy workshopot uh, szervezzen, és a holnapi koordinátorok ülésén ezt még fel fogom vetni. A második témám. Én örültem volna annak, hogyha az ilyen típusú szabályozások biztosít támogattanák azt, hogy először a nemzeti szabályokat alkalmazzák, ezeket kiaknázzák, a nemzeti igazságszolgáltatást, hiszen a kiforrott jogrendszerekben, mint amilyenek Európában vannak, azt gondolom, hogy ez megfelelő, hogyha a külföldi befektetőktől azt várjuk el, hogy a saját jogszabályainkat ellenőrizzék, illetve hogy az európai bíróságok ellenőrizzék eh, ezeket az eseteket első lépésben, és a bizottságnak hálás lennék, hogyha a tárgyalásoknál erre tekintettel tudnának lenni. Elmondták többen az aggodalmakat, hogy elveszítjük politikai játszót, játékterünket azáltal, hogyha az ilyen megállapodásokban lehetőséget biztosítunk a külföldi befektetőknek arra a bírósághoz fordulsajának. Például Németországban az atomenergiából való kiszállásnál felmerül az a helyzet, hogy az üzemeltetők nem Németországban vannak, de van egy eset, vettem fel ők többségben svéd vállalkozás, és egy ősrégi befektetésvédelmi megállapodás létezik Svédország-Németország között, és az atomerőművek ellen lépnek fel ezzel, de ez abszolút fals. Nem tudom, hogy a bilaterális megállapodásban milyen a jogi helyzet, de én szeretném azt, hogyha Európai Unióként biztosítanánk, és az én frakcióm is foglalkozik majd ezzel a következő mandátum alatt, tehát hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy ezeket eh, a megállapodásokat ne arra használják fel, hogy a külföldi befektetőket részesítsék előnyben az EU-s befektetőkkel szemben, tehát meg kell akadályozni a diszkriminatív eljárásokat. Ezzel mit is, ezzel mit is értek? Például a Vattenfall esetben az EON, az RV és az, a Baden-Württembergi vállalkozás mondjuk le kell, hogy zárja az atomerőművet, le kell, hogy állítsa, és a Vattenfall, mint külföldi befektető hasonló rendelkezést hoz, mint a belföldi befektetők. akkor nem lehet egy bilaterális megállapodásban a külföldi befektetőt jobb helyzetbe hozni. Tehát a diszkriminatív jogalkotást el kell kerülni. Például, ha egy dél-amerikai országban egy dél-európai befektető mondjuk kisajátítható kártérítés nélkül, tehát itt az a cél, hogy a külföldi befektetőt károsítsák, illetve hozzák negatívabb helyzetbe a belföldi befektetőkkel szemben. Az én frakcióm számára ez a téma nagyon fontos. Tehát nagyon örülnék annak, hogyha itt a szakbizottságban a választásokig, de majd a választások után is elég időt szánnánk arra, hogy a témát megfelelően megvilágítsuk. Szingapúrral, Kanadával kapcsolatban nyitottak még a ratifikációk. Az elkövetkezendő hetekben, hónapokban nagyon fontos, hogy komolyan foglalkozzunk ezekkel a témákkal. Európai befektetőink eltökéltek a világban, éppen ezért fontos, hogy ne rövid távú választás kampánybeli érdekeket sorok, sorakoztassunk fel. Örülnék tehát annak, ha a vitát nem zárnánk le, hanem ezt folytatnánk a következő üléseken. Köszönöm. Next, uh, Bent Lange, SND. Uh, Lange, SND. Uh, köszönöm szépen, uh, elnök úr. A vita hallatán azon gondolkodom, hogy ki viszi ezt a vitát az ipar azt mondja, hogy ha Kanadát nézzük, vagy az usa akkor nem kell ilyen védelmi klauzula a befektetésekre. Hogyha az EU-t nézem, akkor is a legtöbben nem védik teljes erőbedobással ezt a klauzulát. Akkor ki védi? Ez általános kérdésem. Aztán négy rész lett kérdés. Első Daniel Kaspari hármas pontban szólt a diszkriminációmentességről. A, ez a megállapodásban kimondják, hogy a törvénykezési jog egy GATS mentesítés eredménye. Ezt diszkriminációmentesen kell megoldani. Ez azt jelenti, -e, hogy ennek betartására a szövegeket alul kell szintre igazítani? Azaz, nem arra gondolni, hogy különböző bánásmód lesz a külföldi és nemzeti cégekkel kapcsolatban, hanem arra kell vigyázni, hogy a legalsó szinten nivelálják a szövegeket. Második kérdés. A legnagyobb kedvezmény elve, legkedvezményezettebb nemzet elve. Amikor Kanadát nézzük, akkor az ISDS-eket kizártuk, de vannak más elemek, amelyeket nem. Nem létezik-e itt egy ilyen kockázat, hogy a az ilyen klauzula megváltoztatná a helyzetet. Mondta, hogy a modellt modernizálni kell. Márpedig, hogyha ilyen a kanadai akkal kötött megállapodásokban szerepel, akkor az modell a további megállapodásokra, vagy más a modernizáció referenciája. Lehet-e garantálni azt, hogy a zetánál elért know-how máshol is alkalmazható? Negyedik kérdés. Vannak nagyon konkrét esetek, amikor európai befektetők az OECD-ben, például az USA-ban nem kaptak jogot a normál útvonalat betartva a jogrendben. Vannak-e ilyen esetek? Mert ha igen, akkor az az egész egyezményt megkérdőjelezi. Tehát érdemes egy klauzuláról akkor vitatkozni, hogyha nincs is szükségünk rá az USA-val kötött megállapodás, akkor a közvélemény előtt megkérdőjeleződne. Szerintem ezt nem érdemes megtenni. Elnök, kérdések. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottságnak a nagyon részletes beszámolót. Komoly aggályok vannak hogy az ISDS-t hogyan lehet Kanával kapcsolatban alkalmazni. A korai megállapodásnak előadója voltam, és azt nem vettük bele a megállapodásba. Kanával igen, tehát nagy átláthatóság szükséges. Remélem, hogy ez sikerül elérni ebben a szakbizottságban is. Egy nagyon egyszerű kérdést szeretnék feltenni. Mindennyien azt szeretnénk, hogyha lenne befektésvédelem. Bárhol is ö, történik a befektetés. Ö, szeretnénk, hogy a némi stabilitás lenne. De ha jól értem a helyzet, az argentin helyzetet ez nem mentette volna meg. Vagy tévedek? Helmut Scholz. Helmut Scholz. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich bedanke mich auch ausdrücklich. Köszönöm äh, szépen a bizottságnak ezeket a részletes információkat erről a témáról, amely intenzíven foglalkozhat bennünket most már hónapok óta. Hadd folytassam Lange kolléga gondolatait. Tud-e konkrét példákat mond, amikor európai eh, befektetők valahol az OECD-ben, Kanada, USA eh, kárt szenvedtek volna. Én nem találtam ilyen esetet. Ellenkezőleg Kanadában sok példa van arra, hogy amerikai vállalatok, usa vállalatok eh, tartományok ellen indítottak eljárást azért, mert az ottani jogszabályokat nem tartották be, vagy a Chevron eset Ecuadorban. Ez olyan eset, amikor a befektető ismeri az alkotmányos helyzetet, és mégis befektet. Utána pedig panaszkodik, és megpróbálja az illető törvényt megtámadni a megfelelő politikai helyzetben. Kedves kollégák, ez nem kommunista diktatúra, mint ahogy mondta Kínával kapcsolatban, hogyha valahova befektetünk, akkor azért normális kétoldalú kapcsolatokra van szükség. Engem az vonzana, hogyha a gazdasági együttműködéssel együtt más is jár, és nem félnek a befektetők, és ez munkahelyeket is teremt. Az ilyen klauzula lehetővé teszi, az ilyen záradék lehetővé teszi, hogy a jövőt is betervezzük. Jelenleg aggodalmak vannak, megpróbálunk megoldást találni, de minden esetben legyen ez fenntartható. Fenntartható záradékra van ö, szükség. Ö, talán Bert ö, nincs erre szükség, de úgy gondolom, hogy jelenleg nincs erre szükség érdemben. Gazdasági együttműködést akarunk, és a befektető a nemzeti jogrendnek és a regionális jogrendnek megfelelően alakul. Nálunk például a tartományi jogrendet is figyelembe kell venni. És ott a vállalatnak kockázata van, de hát az a vállalaté hogyha például úgy döntenek, hogy Németországban energetikai átállás lesz, akkor új technológiát fognak kidolgozni, és a vállalatok új dimenziót kell megismerjenek. Erre is gondolni kell, amikor ezt tárgyaljuk. A bizottságnál azt hiszem a kollégák ezt már említették hol tartanak az egyenlő elbánásban a külföldi és belső befektetővel szemben elbánással. Nem szabad, hogy a külsőt, a külföldit előnyben részesítsék, ez nyilvánvaló. Mert erre is gondolni kell. Bizottság több kérdés is született nevezetesen. Senki sem gyakorol nyomás az ISDS szempontjából. Akkor a bizottság miért emeli ezt ki? Ez csak az egyik kérdés a sok közül. Öné a szó, hogy reagáljon a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek azért, hogy ezek a kérdések a lényegre vonatkoznak, és a tőlem telhetőt megteszem az első. Arra vonatkozik, hogy lehet olyan rendszer, eh, amely a világ egy részére vonatkozik, és nem a többi részére. Eh, Rokon szemes az érvelés számomra nehéz olyat találni, aki olyan gazdasági partner, aki azt mondaná, hogy a jogrend tökéletes. Ez része az érvelésnek. De hát ez még nem minden. Azt hiszem, az a tény, hogy nem lesz, hogy nincs nagy kampány az ipar részéről, az ö, szerintem a bizottság szerint és egy felszólalók szerint ö, a diszkrimináció ö, mentességet ö, mutatja, és ez vonatkozik Kanadára és az usa is. Kanada van hagyománya a nemzeti szint alatt is abban, hogy visszavonja a diszkriminatív intézkedéseket, például kisátítás. De az USA-ban is a Helms-Kassenberg eseten dolgoztam. Ez összefüggött Kubával. És egy védjegy esettel volt dolgom egy olyan országban, mint az USA, Elképzelhető, hogy van olyan jogszabály, ahol, amely a külföldi befektető diszkriminálja. 700 például amikor az acél gyártás került szóba, akkor diszkrimináció volt a külföldiekkel szemben az, az USA-ban telepedett le, az más. Szabad letelepedés van, és nincs diszkrimináció nálunk a külföldiekkel szemben. Semmilyen nincs az USA-ban. A nemzetközi szerződések az USA jogrendje szerint nem hajthatóak végre. Sok vállalatunk erre nem gondolt. Nem gondolt. Azt gondolta, hogy hát így működik az USA, de hogyha van egy diszkrimináció mentességi záradékunk, akkor más a helyzet. Azt hiszem, hogy ez a befektetések nagyobb védelmét szolgálja. 20 ügyet indítottak az USA ellen. Ez azért valamit elmond. De egyben sem nyertek a felperesek. De úgy gondolták, érdemes bíróság elé menni és pénzt költeni erre. Most nem mennék végig az összesetem, de van, aki letelepedéssel kapcsolatban változhat a helyzetet. Illetve hát van kaució, ami ilyen eljárás esetén ennek. De mondhatjuk, hogy ez nem lenne luxus a mi kapcsolatokban milliárdokról van szó, amikor befektetésről beszélünk. Nem egy mindennapos eset, amiről itt szó van, de indokolt az ilyen szabályozás. Kilenc tagállam van, koreai, kanadai, mexikai, mexikói vállalatok, amelyek felléphetnének Tehát vannak érvek, amelyek emellett szólnak. De lássuk az előnyöket és a kockázatokat egyfajta egyensúlyban. Az usa mindig lesz egy jogász, aki felvállalja az ügyet, az nem azt jelenti, hogy reális az esély a győzelemre. A többi ponttal kapcsolatban hogyha még kaphatok egy kis időt. A párhuzamos eljárás, amit Kaspari úr mondott, az új rendszerben, hogyha az ISD-est választja a befizető, akkor nem folytathatja a hazai eljárást német vállalatok a hazai eljárást választják egyes esetekben. De azt hiszem, itt sok német ad mondjam el, hogy a 15-ös cikk a német alkotmányban nagyobb védelmet jelent, mint a kisajátítás ellen szóló többi jogszabály. Nem szeretnék belemenni a részletekbe. De azért őszintén szólva van egy nagy probléma, e, nincs nagy átláthatóság ez ügyben. E, nem férünk e, hozzá a dokumentációhoz. Itt is lehetne tehát javítani. A webszol esetére térnek rá Argentina elleni eljárás. Csak egy nagy vállalatról van szó, aki ellen diszkrimináció volt. Az OECD ezzel foglalkozott, és a spanyol hatóságok az ISDS mellett döntöttek. Azt hiszem, hogy az a nyomás nagy volt, hogy veszít, és tíz évvel az ügyetlen Argentina fizetett. Az ISDS azt jelenti, hogy még évek után is van esély, tehát ne becsüljük alá az eszköz hatékonyságát, még ha sok időbe is kerül az alkalmazása elnök hogyan reagál arra, hogy az ISDS nagyobb védelmet ad, mint a hazai jogszabály. Köszönöm szépen, hogy ezt kiemeli. Úgy gondolom, hogy az a véleményünk, hogy a diszkriminációmentesség, az átadás, stb. Ezzel kapcsolatban Eh, az alkotmányos eh, és európai eh, jogra nagyobb védelmet biztosít. A befektetés védelmi jogszabályok ennél nagyobb védelmet nem tudnak nyújtani. Azt mondom, ezzel kapcsolatban teljes az egyetértés ami az eljárás jogokat illeti, ott más a helyzet, hogy a két jogi lehetőség van, a szokásos döntőbíráskodás és a bíróság, akkor átlátható kell legyen az eljárási jogrend, és ne adjon plusz jogot ö, átláthatatlan záradékok intézkedések révén. Ö, tehát vagy ISDS, vagy ö, hazai bíróság. De Különböző a bizonyítási teher a kettőben. Elnök, az ISDS gyorsabban teszi lehetővé az ügy elintézését gyorsabb, mint a e, nemzeti bíróságok, ahol évek kellenek esetleg, amíg az alsóbb szintű bíróságtól az alkotmánybíróságig eljutnak. E, ez e, nem plusz érték a nemzeti befektetőknek? Nos, hát attól függ. Vannak egyes esetek, Ekvádorban még van egy függőben lévő eset, 1,3 milliárdról van szó. Ez egyik vitatott eset, amikor kisátítottak egy vállalatot. A nemzeti döntőbíráskodás bármilyen esetben gyorsabb lehet, mint a nemzeti bíróságok. És ez szerintem nem igazán probléma. Well, for the record, I'm playing the devil a forgatókönyv kedvéért csak szeretném elmondani, hogy nekem kell itt az ördög ügyvédje szerepét játszanom, azért kérdezek ilyeneket. Rendben van, akkor lezárom a vitát. Elnézést, Helmut, nem akartam beléd folytani a szót. Ich hätte noch zwei kurze Nachfragen. Két rövid kérdésem lenne még, hiszen felmerült a példa, hogy mi a hatás kifejtésnek lehetősége, miszerint az USA-ban külföldi befektetők számára nem lehetséges az, hogy nekik adjanak igazat a normál bíróságon. Hogyha nincsen kísérő dokumentum, Franciaországban is gyakran így van ez. A francia alkotmány miatt. Tehát uh, itt olyan jogalkotás van érvényben, amelyet minden befektető ismer. Tehát uh, erre azért van szükség, hogy erre hatással lehessünk. Tehát ön nemzetközi jogi, magánjogi szempontból, gazdasági szempontból, gazdasági jogi szempontból ezt hogyan látja? És a második kérdésem csak nagyon röviden. A hétvégén Madridban jártam. Az újságokban magán jogi perek szerepelnek, amikor magánvállalkozások perelik az államot, mert például az megszüntette a napenergiára adott támogatást, és most egy másik gazdasági helyzettel találják magukat számban. Az ilyen típusú eseteket hogyan értékeli a bizottság? Wir wissen ja bei Spanien, worum, worüber... Spanyolország esetében tudjuk azt, hogy miről beszélünk. Bizottság? Igen, természetesen meg kell néznünk, hogy mi otthon milyen munkát végzünk, ez egyértelmű, de hát azért az alapszabályok tekintetében létrejött az a rendszerünk, amit már az EU-s szerződések kikötnek. Na most, hogy a ratifikáció, a parlamenti ratifikáció pontosan hogy történik Franciaországban, ezt én nyilván nem tudom, nem vagyok egyetlen tagállam szempontjából sem az alkotmány nagy szakértője, úgyhogy nem tudom, hogy a francia parlamenti ratifikáció hogyan történik, vagy akár Németországban gondolom különbözőek a rendszerek. És volt még egy kérdés, ami arról szólt, hogy ugye Spanyolországban most mi történik az energiatámogatások kapcsán és volt egy hasonló vitánk azzal az országgal kapcsolatban, amit tényleg a legjobban ismerünk, itt nappanelek felépítésével kapcsolatban jelentkezett ugyanez a téma. Most nem fogok belemenni részletesen abba, hogy mi fog történni Spanyolországban, de hát Spanyolországnak, Németországnak természetesen képesnek kell lennie arra, hogy a saját problémáját otthon kezelje, és hogy megvédje a beruházókat. Kérdés. E, igazából a trojkának nincsen lehetősége arra, hogy beavatkozzon. Tehát, hogy semmilyen kontroll, semmilyen ellenőrzésre nincsen lehetőség. Elnök, Hát én nem hiszem, hogy ez csak a külföldi befektetőkre vonatkozna, szerintem ez az otthoni belső befektetőkre is vonatkozik. A bizottság hozzászólna még ezzel kapcsolatban még egyszer, bizottság. Köszönöm a kérdést. Na most hát ez a mai vita, ez számunkra nagyon fontos. Voltak, akik itt is elmondták a parlamenti képviselők közül, hogy több részletes vitát kellene lefolytatni ezekről a konkrét kérdésekről, mi természetesen nyitottak vagyunk erre, akár egy workshop keretein belül. Sajnálom, hogy az utolsó kérdést nem tudtam teljes mértékben megválaszolni, de bármikor nyitottak vagyunk, hogy eljöjjünk ebbe a szakbizottságba. Elnök, engedje meg egy provokatív jellegű kérdést. Tegyük fel, hogy én viszont tényleg követem az eseményeket, és az ISDS tekintetében attól tartanak, hogy az fog megismétlődni, ami az aktával kapcsolatban meg ismétlődött is, hogy mint ahogy elindult egy anti-akta mozgalom, most elindul egy anti-ISDS mozgalom? A bizottság válasza. Azt hiszem, hogy meg kell győznünk az érintett feleket arról, hogy ez ne történjen meg, és hogy egy intelligens vitát le tudjunk folytatni. Nem fogok most ítéletet mondani arról, ami más ügyekben történt, én csak azt szeretném elmondani, hogy egy értelmes, bölcs vitát kell lefolytatni, mint ahogy ezt itt is tesszük a parlamentben. Szerintem a mandátum és a tárgyalási irányvonal is ebbe az irányba mutat, ami egyébként egyhangú támogatásra talált a tanács részéről. Elnök? Hát én azok közé tartoztam, azon kevesek közé tartoztam, akik az aktára szavaztak. Most nem szeretnék megint abban a helyzetben lenni, hogy megint egy kisebbségben vagyok, aki igen elszavaz az ISDS-re. Well, continue tomorrow at Az ülés berekeztem, holnap kilenckor találkozunk. Zárt ülésünk lesz egyébként. Zsallük Demártival fogunk találkozni a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások jelenlegi állásával kapcsolatban. Tehát holnap reggel kilenckor zárt üléssel kezdjük a munkát.